Je vous propose de, de recommencer no, notre séance, même si les bancs... Javaslom, hogy kezdjük meg az ülést, még akkor is, hogyha eléggé üresek a padsorok, de nem akarunk késedelmet felhalmozni itt az ülés lebonyolítása során. Kezdjük meg az első napirendi ponttal, ami nem más, mint egy vita az Európai Unió költségvetések kapcsán. Itt különösen a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések tárgyában fogunk dolgozni, és Szukova asszonynak fogok szót adni, aki a bizottság illetékes főigazgatóságának igazgatója. Ugye itt szeretném pontosítani, hogy a mai vitánk kizárólagosan a kísérleti projektekkel és az előkészítő fellépésekkel foglalkozik, tehát azokkal, amelyeket már megszavaztunk a korábbi költségvetési év során. A koordinátorok akarták megszervezni ezt az eszmecserét a bizottsággal azért, hogy áttekinthessük elképzeléseinket a kísérleti projektek és előkészítő fellépések tárgyán, és amelyek ugye a költségvetés részei, arról, hogy ezek hogyan is valósultak meg, hogyan szerepelnek az ütemterben és a többi. Most a vita tehát nem foglalkozik Klun asszony tervezetével, ugye a költségvetési háromadaló egyeztetést, illetően a 2018-as költségvetésre vonatkozóan. Arra vonatkozóan egy eszmecserét tervezünk, mégpedig április 25-én kerül majd erre sor, ahol Muresán úr is részt vesz, ő ugye a költségvetés jelentéstevője. Itt tehát a különböző fellépések és kísérleti projektek a tárgyai ennek az eszmecserének a mai napon itt van például a vállalkozói kapacitás megerősítése a fiatal migránsok körében, aztán a kísérleti projekt, amely a vállalkozás területén az együttműködéssel foglalkozik, aztán van egy gyakornokok mobilitásával kapcsolatos kísérleti projekt, a fiatalok beillesztése a munkaerőpiacra a célja ennek. Ez kifejezett az EMPL e, főgazgatóság hatáskör, és itt van még az egyetemeket a vállalkozásokhoz, alkotási szférához kapcsolódó kapcsoló projekt. A lengyelországi központi városok részvételével. Aztán itt van a 35 éves kísérleti előkészítő fellépés, aztán egy újabb előkészítő fellépés az ifjúsági garancia tárgyában, az Ample DJ hatásköre ez, és a vállalkozási projektek értékelése a felsőoktatásban, a DJ ASZE hatásköre, ezek tehát a különböző fellépések és kísérleti projektek, amelyek jelenleg zajlanak, de most körülbelül 10 percben megadnám a szót Szukova asszonynak a főigazgatóság részéről, tessék. Thank you very much, uh, Mr. Chairperson. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok minden parlamenti képviselőnek. Engem ére megtiszteltetés, hogy ennek a jelentésnek a kontextusát bemutassam egy PowerPoint prezentációban. Tehát az első időközi jelentésnél mind a 79 PP-re és PA-ra kiterjedt a jelentésünk 2017-ben, 62 millió áll jele, rendelkezésre az előkészítő cselekvéseknél, és 42 a PP-knél. Ezen kívül nagyon részletesen minden egyes projekt célkitűzéseit megvizsgáltuk, aztán elkészítettünk mindegyik esetében egy időtervet, egy menetrendet, és sor kerül majd egy második jelentésre is, amely a 2018-as költségvetési tervezet részét képezi majd. Ez az idei év júniusára várható. Az Ample főigazgatóságon belül egy kísérleti projekt és egy előkészítő cselekvés van, valamint plusz egy a gyermekgarancia ezt ugyan nem vettük be az első két csoportba, tehát ez sem PP-nek, sem PA-nak nem számít. Nézzük az első projektet, a gyakornokok mobilitásával kapcsolatosat, illetve a fiatalok munkahelyi, vagy munkaerőpiaci integrációjára vonatkozó PP-t. ennek ez már a második éve, a cél tulajdonképpen a hosszú távú gyakornoki mobilitás megválasztása vagy megvalósítása. Több mobilitási infrastruktúrát vizsgáltunk. Itt különböző szer- szolgáltatásokról van szó, például gyakorlati információ nyújtás, biztosítás, és megpróbáljuk ezeket a gyakornoki helyeket vonzóbbá tenni a fiatalok számára. Ez tehát az egyik fontos célunk, hogy a fiatalok jobban érdeklődjenek a gyakornoki állások iránt, és így jobban integrálódhassanak a munkaerőpiacra. 2017-ben ezen a projekton belül a transeurópai projektek finanszírozására vonatkozó tendereket 2017. januárjában hoztuk nyilvánosságra. Itt ugye határokon átnyúló gyakornoki mobilitásról van szó, hogy legalább hat hónapos gyakornoki állások, méghozzá minőségi gyakornoki állások valósuljanak meg. A gyakornokok mobilitása minden egyes érdekelt félre kiterjed, tehát felvettük a kapcsolatot minden olyan vállalkozással, intézménnyel, amely szeretne gyakornokokat fogadni. 2017-ben, január 25-én már nyilvánosságra hoztuk a tendert, március 29-e volt a benyújtási határidő. Most vizsgáljuk a benyújtott javaslatokat, és reméljük, hogy a projekt elindulhat 2017 harmadik negyedévében. Két millió euróról van szó, amelyel gazdálkodni lehet, illetve a 2016-os évből is maradtak pénzek, 840 ezer euró, ami szintén átvihető a 2017-es évre. Február 22-én tájékoztató ülést tartottunk az érdekelt felekkel, és reméljük, hogy ez lehetővé teszi, hogy tényleg hatékony legyen majd ez a projekt. A kommunikáció tulajdonképpen azt foglalja magába, hogy megpróbáljuk láthatóbbá és vonzóbbá tenni ezeket a gyakornoki lehetőségeket az Európai Unión belül. Van egy Európai Szövetség, illetve a bizottság fiatalokat segítő csomagja, valamint a szakképesítés hete, amely 2016. decemberében került meg, megrendezésre, és szeretnénk ezt minden évben megrendezni. Természetesen a magas minőséget és a kiválóságot jelöljük meg célnak. Az Emplő főigazgatóság számára nagyon fontos a Reactivate PA is, ez a 35 éven felüli munkanélküliek EU-n belüli mobilitására vonatkozik. A második éve ez a programnak, és abban segít a 30 éven felülieknek, hogy gyakornoki állást, új munkát, vagy pedig képzést találjanak. Körülbelül hasonló cselekvéseket indítottunk el ennél a kísérleti projektnél is, mint az előzőnél és szeretnénk kiegészíteni ezt a kísérleti projektet. Úgy gondoljuk, hogy mindaz, amit a végrehajtás első stádiumban megtanultunk, az segíthet a második stádium végrehajtásában. Az előkészítő cselekvések természetesen a munkaerőpiaci helyzettől függenek, és segítséget kell nyújtanunk azoknak, akik külföldre mennek mondjuk állásinterjúra, aztán nyelvoktatásra is van lehetőség. a, a kedvezményezettek, munkakeresők, illetve vállalkozások is lehetnek, például KKV-k. Ezt az előkészítő cselekvést a lehető legköltséghatékonyabban szeretnénk megvalósítani, tehát leszorítani a költségeket, és a projekt végrehajtását pedig egyszerűsíteni szeretnénk. Három és hat hónapban minimalizáltuk a gyakornoki időket. Március 22-én került elfogadásra a finanszírozásra vonatkozó határozat, és magát a tendert is ki lehet majd írni az elkövetkezendő hetekben. Reméljük, hogy a 2017-es év utolsó negyedévében elindulhat majd a projekt, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a 2018-as év elsején. Olyan konzorciumokat célzunk meg, amelyek megfelelő földrajzi lefedettséggel rendelkeznek, vagyis legalább három tagállamot lefednek, és 35 évnél idősebb munkanélküliekkel foglalkoznak. A projekteknek legalább 18 hónaposnak kell lenniük, tehát legalább 18 hónapot le kell fedniük, és reménykedünk abban, hogy legalább három vagy négy jó és életképes javaslatot fogunk kapni amelyből választhatunk, és így nagy számú 35 éven felülinek tudunk majd lehetőséget nyújtani arra, hogy megpróbálják, hogy hát ha esetleg egy másik tagállamban találnak megfelelő gyakornoki állást, vagy pedig munkát. A gyermekgarancia, ez tulajdonképpen egy új előkészítő cselekvés. Itt két millió euróról van szó a 2017-es költségvetésből, úgy találtuk, hogy ez a kísérleti terv tulajdonképpen a gyermekekre vonatkozó 2013-as ajánlásoknak megfelel, és itt a jelenlegi programozási periódusban más finanszírozási lehetőségekből is van lehetőség a finanszírozásra. Öt fontos területet határoztunk meg, a szegénység, a egészségügyi szolgáltatások, az ingyenes oktatás, az ingyenes óvoda, a megfelelő lakhatás, azok a célkitűzések, amelyeket mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Tehát ez tulajdonképpen kiegészíti a 2013-as bizottsági ajánlásokat, a gyermekekbe való beruházás, Investing in Children bizottsági ajánlásokat. Elkészült a 2017-es munkaterv ennek kapcsán, és a munkatervet az EASI kapcsán módosítani kell majd júniusban. Én úgy gondolom, hogy a tagállamoknak nem lesz ellenére ez az új projekt. Ez a gyermekgarancia még felülvizsgálatra szorul, tehát meg kell néznünk, hogy a szociális innovációs programba ez hogyan illeszthető be, illetve a progresszbe hogyan illeszthető be, ugyanis itt a szegénység elleni harc és a szociális kirekesztés elleni harc a fő célkitűzés, és tulajdonképpen ebbe illeszkedik a gyermek garancia és az EASI programhoz is köthető, ezért reménykedünk benne, hogy az ősz elején elindulhat majd a végrehajtás, és akkor a következő év elejére már tényleg elérik a megfelelő kibontakozási szintet ezek a projektek. Köszönöm szépen ezt a szintetikus összefoglalást. Most akkor meg fogom adni a szót az előadónak, illetve az árnyék előadóknak. hogy a konkrét projektek kapcsán hozzászóljanak. Klóna asszony lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük szépen a bizottság képviselőjének, hogy eljött hozzánk, és bemutatta ezeknek a különböző PP-knek és PA-knak a jelenlegi állását. Ezek rendkívül fontos és értékes eszközök, hogyha megnézzük az új cselekvéseket és az új politikákat, akkor valóban nagyon hatékony végrehajtásokat látunk. Hát reméljük, hogy a 2018-as év is jó lesz majd, és azt hiszem, hogy itt remek lehetőségeink vannak. Megpróbáljuk folytatni azokat az eljárásokat, amelyek hatékonyan működtek az elmúlt években, és így próbáljuk a jövő évi költségvetést kialakítani majd a következő hónapokban. Szeretnék tehát köszönetet mondani a bizottságnak, hogy eljött és elmondta ezeket a fontos adatokat. Tulajdonképpen két projektbe tekinthettünk be részletesebben a mai reggel folyamán. Ezek nagyon fontosak a mi szakbizottságunk számára. A hosszú távú munkanélküliség, a 35 éven felüliek körében, illetve az ifjúsági munkanélküliség, ezen kívül a gyakornokok mobilitása rendkívül érdekes és nagyon fontos lehetőség. A kérdésem az, hogy körülbelül hány tagállam fog majd ebben részt venni, és hogyha a 2016-os vagy 2017-es már kiírt tendereket megnézzük, akkor hány tagállam vett ebben részt, illetve konkrétan hány személy jelent meg, mint kedvezményezett. Itt a szakképzésről beszélünk, amit mindenképpen fontosnak tartok, hiszen meg kell adni a lehetőséget az embereknek arra, hogy megfelelő szakképesítést szerezzenek, hogy utána be tudjanak csatlakozni a munkaerőpiac működésébe. Tehát, hogy konkrétan hány tagállam vett ebben részt. Elhangzott az is, hogy olyan konzorciumokra van szükség, amelyek legalább három tagállamot magukba foglalnak. Ezt nem nagyon értettem, hogy pontosan ez a szabály hogyan érvényesül, és hogy ez hogy fog a gyakorlatban megvalósulni. Ezt egy picit részletesebben, hogyha el tudnám magyarázni, az nagyon jó lenne. A startupos pilot project kapcsán, ahol ugye az ökoszisztémáról beszéltünk, itt egyetemelt a harmadik szektort is be kell vonni a munkába, és a kérdésem az, hogy valóban a releváns projektekhez kerülnek a pénzek, hogyan tudjuk ezt garantálni, és hogyan tudjuk mérni ennek az eredményeit. Tehát, hogy, ebbe, hogy erre milyen rálátásunk van, hogy ez hogyan működik, ezek voltak a kérdéseim. Köszönöm. Merci. Euh, maintenant, Sergio Guterres Prieto. Köszönöm. Sergio Guterres Prieto következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak ezt a tájékoztatást, hogy naprakész információkkal látott el minket a projektek kapcsán. Ugye a kísérleti projektek fontosak, de itt most két dolgot mondanék, két fontos dolgot illetően. Egyrészt itt van az európai hozzáadott érték, az európai intézmények, illetve az európai költségvetés meg akarják erősíteni a képzési programokat, a szociális programokat, illetve a fellépéseket, amelyeket a tagállamok foganatosítanak. A kísérleti projekteket minden évben bemutatják különböző módosításokkal. Ezek pontosan bemutatják ezt az ellentmondást. Ugye itt van egy szubszidiaritás jelv egyrésztről, és másrésztről pedig az, hogy azt kérjük, hogy a bizottság tegyen többet. Én hiszek az Európai Unió hozzáadott értékében, és azt hiszem, hogy ezen kísérleti projektek létrehozzák ezt a hozzáadott értéket, amelyet itt kívánatosnak tartunk az EMPL szakbizottságban. És mindaz jelzi, az európai költségvetés elégtelen volt, tehát is nem elégséges ez a költségvetés, hogy kifejtse a megfelelő hatást. Ugye, hogyha megnézzük, hogy milyen új kihívások jelentkeznek a társadalomban. Hogyha megnézzük a kísérleti projektekre irányuló különböző javaslatokat, azt látjuk, hogy főleg szociális területekre irányulnak, segélyek, segítségnyújtás azok szemére, akik több mint 35 évesek, a munkanélküliség szemére, vagy gyermekek részére, tehát itt a gyermek szegénység ellen akarnak egyes projektek fellépni. Aztán ott van a digitalizáció, a startupok, a képzés. Ezek olyan pontok, amelyek érintik az Európai Uniót is. Tehát itt mindenképpen tapasztalhatjuk a költségvetési források elégtelenségét. Nem tudunk mindent finanszírozni, amit pedig finanszírozni kellene, amit a társadalom kér, és nekünk, képviselőknek ezt meg kellene tennünk. A kísérleti projektek jó eszközt jelentenek, azonban ez csupán csepp a tengerben azt illetően, hogy mit tehetnénk még ezen fontos témákkal kapcsolatosan. Én itt most két szempontra szeretnék összpontosítani. Az egyik a kiskorúak szemére biztosított garancia. Ez egy olyan javaslat, amiről már három éve beszélünk itt az EMPL szakbizottságban. Itt a cél az lenne, hogy a legsérülékenyebbek szegénységét leküzdjük, azokét, akiknek semmi közük nincs a gazdasági válsághoz. Ugyanakkor a szociális kirekesztés növekedett, erősödött. Megnézzük, hogy milyen válaszokat adtak a válságra. Ezt a kísérleti projektet tehát végre kell hajtani, ugye a kiskorúak garanciája kapcsán, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió foglalkozik a legrászorulóbbakkal, a leggyengébbekkel. Aztán itt van a munkanélküliség elleni küzdelem, itt is vannak kísérleti projektekre irányuló javaslatok, amelyek kiválóak. Azonban kicsit felül kellene vizsgálni ezt az egész területet, és a gazdasági válság problémáit le kellene küzdeni. Ugye most megpróbálom kilábalni a válságból, és ennek során segíteni kell a társadalmat és a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat. Tehát ez a két kísérleti projekt szerintem rendkívül fontos, és mindent meg kell tenni, hogy ezeket finanszírozzuk és támogassuk a lehető legmagasabb finanszírozással. Köszönöm. Elnök, az ECR nevében nincs itt senki, Harkin asszony sincs jelen, a GUE nevében nincs senki, úgyhogy Jim Lambert kap szót. Thank you, and thank you for the... Köszönöm szépen Köszönjük az előadást is. Két-három kérdésem lenne a témával kapcsolatban. Elsőként a kommunikációs stratégiát szeretném a kísérleti projektekkel és előkészítő fellépésekkel kapcsolatban megismerni. Hallhattuk, hogy rendkívül érdekes javaslatok vannak. Vannak, akik elmondták, hogy a társadalom szempontjából nagyobb kihatása van annak, hogy itt az Európai Unióról van szó, nem csak a már eddig is előnyös helyzetben lévő elitet érinti ez, hanem olyan programokról van szó, amely az emberek mindennapi problémáira nyújthat megoldást, és ezért fontos felmérnünk, hogy ezt hogyan tudjuk mi feldolgozni. Mi a foglalkoztatási szakbizottságban is fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy találunk-e megoldást arra, hogy azoktól halljunk visszajelzést, akik részt vesznek ezen projektekben. Úgyhogy ez a kapcsolat is megvan. Ami a KKV-k szerepállalását illeti, erről beszélt már röviden, de szeretném, hogyha kicsit részletesebben kifejteni, hogy hogyan reklámozzák a KKV-knál ezen programokat, és milyen válaszokat, visszajelzéseket kapnak, és milyen problémáik lehetnek esetleg a KKV-knek. Ami a szakmai képzést illeti, el tudná mondani nekünk, hogy milyen konkrét ágazatokról van itt szó, amikor például a zöld munkahelyekről készült jelentés. Az egyik dolog, amit mi felismertünk, az volt, hogy meg kell vizsgálnunk az ágazaton belüli mobilitást és a határon átnyúló mobilitást is. Úgyhogy van-e ilyen ágazati megközelítés? Ezzel kapcsolatban bármilyen érdeklődést mutatnak-e, hogy így közelítsük meg ezt a kérdést? Köszönöm. Köszönöm az FDD részéről. Azt hiszem, hogy senki nem képviselteti magát, de mégis, tessék uram. Dziękuję bardzo. Ja tylko w głos dyskusji po prostu, tak? Także nie... Köszönöm. Csak szeretnék részt venni ebben a vitában. Nem a frakció nevében szólalok fel, csak egy kérdésem lenne, sőt három a bizottság felé először is. A munkaerőpiac védelme és a fogyatékkal élők számára bevezetendő könnyítések. Meg kellene próbálni a modern civilizációk keretei között előre mozdítani a fogyatékkal élő személyek integrációját. A második kérdés, a fiatalok munkanélkülisége. Az a benyomásom, hogy nagyon sokat beszélünk erről a kérdésről, ugyanakkor az eredmények csalódást keltőek nagyon magas fokú a munkanélküliség a fiatalok körében, és a harmadik kérdés talán meglepi önöket. Szeretnék emlékeztetni elhelyütt arra, hogy mennyire fontos odafigyelni az idős korúakra, beszélünk a fogyatékkal élőkről, azokról, akik kevésbé mobilisak, de ezek a problémák az idős is érintik, de velük nem foglalkozunk eleget. Szeretném tudni az Európai Bizottságtól, hogy előirányzott-e bizonyos fellépéseket, hogy társadalmunk ezen rétegét mobilizálja. Természetesen itt bizonyos tevékenységi ágazatokra lehetne összpontosítani. Ez szociális szempontból is érdekes lenne, de akár tisztán emberi szempontból is, hiszen figyelnünk kell arra, hogy az időskorúakat ne zárjuk ki a társadalom életéből. Elnök, köszönöm. Az ENF részéről Dominik Márten. Köszönöm. Köszönöm nagyon röviden, hiszen csak a bevezetőnél járunk. Ami ezen kísérleti projekteket és előkészítő felépéseket illeti, nagyon sok jó szándék és józan elképzelés van ebben, ez egyértelmű. De persze mint mindig, a migránsok, a mobilitás. Már elhangzott, hogy a költségvetés rendkívül alacsony. Ez inkább csak szemfényvesztés, nem valódi fellépés. Az érintett tagállamok körében az az érzésünk, hogy csak csökkentjük ezen fellépéseket, és nekem az az érzésem, hogy már megint csak a válság hatásával foglalkozunk, nem pedig annak kiváltó okaival mindenki tudja, hogy mik ezek. Az Európai Uniós megszorító intézkedések és a szociális dömping az Európai Unión belül. Köszönöm. Köszönöm, Thomas Mann. Ja, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Jónak tartom, hogy a szükséges fegyelemmel kezeljük ezt a témát a kérdés, ami mindig felmerül, hogy mit is tesz valójában az Európai Parlament, mindig azt mondjuk, hogy nagyon sok állásfoglalásunk van, sok szendéknyilatkozatunk, azonban pontosan ezen a területen felkínálhatjuk azt, ami fontos, Európa eredményekkel áll elő. Itt az Európai Ifjúsági Garancia valóban kiváló modell, milyen nehéz volt számunkra európai szinten a tagállamokat meggyőzni arról, hogy ez helyes, hogy legyen ifjúsági garancia, és legyen egy olyan végrehajtás, amely az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés esetében 6,3 millió euróval rendelkezik. Végre a tagállamok megértették, hogy profitálhatnak ebből, és ellenőrizhetik, hogy mi is történik a pénzekkel. Ez teljesen logikus, erre szükségünk van bizonyos kísérleti projekteknél meg kell nézni, hogy a tagállamoknak azt mondjuk, hogy ezek modellek, ezeket át lehet venni, meg lehet állapítani, hogy kiegészítőleg mit lehet tenni intézkedések szintjén a tagállamok részéről fontos terület ez, és ez egy európai hozzáadott érték. Azt hiszem, hogy ezt máshogyan kellene kommunikálni, mint korábban. Ez nem kísérlet, kísérő jelenség, gondosan kell ezekkel a forrásokkal benni. A tagállamok kezdetben bolykottáltak nagyon sokat, ezen bolykottáltak sokan ilyen kezdeményezéseket most már megértették. A fiatalok munkanélküliség aránya az jelentősen csökkent, ez nagyon fontos, erős szociális partnerek vannak, ez szükséges, magunk mögött hagytuk a reformokat, egyes tagállamok azonban még nem, a házi feladatokat mindenkinek el kell végezni, ez így helyes. Jean Lambert kérdését emelném ki a kommunikációs stratégiáról vonatkozóan. Hogyan érjük el azt, hogy az emberek megértsék, hogy az európai hozzáadott érték ezek a fellépések? Vannak itt bizonyos kísérleti projektek, itt akár az internetre is fel lehet valamit tenni, de nagyon sok kongresszus, rendezvény esetében Európa ne játszom mellékszerepet. Mit csináljuk ezt az egészet? Tehát nem arról van szó, hogy itt felfőjük magunkat, és azt mondjuk, hogy minden olyan remek és szép, hanem itt konkrét intézkedéseket kell megnevezni, amikkel támogatjuk a tagállamokat. Fontos tehát ez a terület. Hogyan tudjuk elérni, hogy ez a kommunikációs minőség erősödjék, javuljék? Nagyon sok mindent fel tudunk kínálni, és végre vannak forrásaink, persze ezeket lehetne még emelni, de itt az, hogy mit teszünk a forrásokkal konkrétan, hogy milyen sikereket érünk el, hát ez mindenféleképpen ragadós lehet ez a példa, és a tagállamok is megértik ennek fontosságát, és így segíthetnek mindebben. Elnök, most magamnak adok szót. Euh, Szeretnék visszatérni a szakmai képzéssel kapcsolatos projektre nagyon is fontos és helytálló projektnek tartom ezt. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. részről, hogy ezen dinamikába hogyan vonják be a szociális partnereket. Thomas Mann éppen most beszélt róla, hogy a szociális partnerek rendkívül fontos partnereink. És amikor arról beszélünk, hogy az európai szociális párbeszédnek új dinamikát kell adni, ezzel kapcsolatban, hogyha meghallgatjuk az európai szakszervezeteket, vagy a Business Europe-ot, akkor körülbelül ugyanazt az elemzést és ugyanazon kéréseket hallhatjuk tőlük. Ezért azt gondolom, hogy egyszerűsíteni kellene, valami konkrétumot kellene a megállapodással kapcsolatban kialakítani. A második kérdés az előadásában beszélt arról, hogy itt bizonyos országokban elég hosszú időszakokról van szó, tehát van, ahol egy másik nyelv megtanulása természetesen hosszú időt vesz igénybe. Fennáll annak a veszélye, hogy ezzel aztán korlátozzuk az európai szakmai képzésben a mobilitást olyan fiatalokra, akik úgymond relatíve előnyös helyzetben vannak. Az ilyen jellegű programba bevonják-e a munkahelyektől legtávolabb található csoportokat, akikre jelenleg a szakmai integrációs intézkedések nem vonatkoznak. Mártán képviselő, köszönöm elnök úr. Lenne néhány észrevételem, itt nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, de még tovább kell mennünk. Nekem is lenne néhány kérdésem a bizottság felé. Azzal kapcsolatban, hogy lehet-e partnerséget létrehozni a különböző országokban a képzési központok között. Ezt önök elképzelhetőnek tartják-e? Az a lényeg, hogy egy látható és értéket képviselő eszközt hozzunk létre, amelyről tudnak a fiatalok, és amelyet használnak a fiatalok, és így részt vesznek ezen határon átnyúló szakmai képzéshálózatokban. A második felvetésem, ami a diplomák elismerését és a szakképzések elismerését illeti, ezzel foglalkoznak-e önök részletesebben? És Európában vannak konkrét térségek, például a határmenti térségek, én is egy ilyenben lakom, ahol nagyon sok kis és nagyon kis vállalat komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy kiképezze a fiatalokat. És mindenki tudja, hogy ehhez időre, pénzre van szükség, és komoly energiákat vesz igénybe. És sokan feladják ezt a harcot, mert a másik országban úgymond ellopják tőlünk ezen kiképzett fiatalokat, mert többet keresnek. És itt most Luxemburgra is gondolhatunk, ahol egy kiképzett fiatal 30-50%-kal többet keres, mint Franciaországban. Persze, jó az így neki, de mégiscsak egyfajta eltérés van azzal kapcsolatban, hogy mennyire motiváltak a vállalatok abban, hogy a fiatalokat kiképezzék. A kísérleti projektekben tehát a kérdésem az, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy ezen vállalatvezetők erőfeszítéseit támogassák, akik bizony néha kiábrándultak, mert azt látják, hogy miután kiképezték a fiatalokat, a fiatalok elhagyják a vállalatokat és az országokat, miközben ők tényleg azt szeretnék, hogy ott maradjanak. Minden kérdése kapcsolatban visszatérő felvetés az európai alapokkal kapcsolatban, hogyan lehetne leegyszerűsíteni magát a pályázati folyamatot, hogyan lehetne elérni azt, hogy minél gyorsabban megérkezzenek ezen pénzösszegek azokhoz, akik meghozták ezt az előfeszítést. És még egy kérdés. Arról beszéltek, hogy méltányos lakhatást kell biztosítani, és mobilitást. Ez alatt mit ért pontosan? az ingyenes lakhatást, az ingyenes közlekedést, tudják, hogy a szakmai képzésben résztvevőknél nem csak náluk, de náluk igen, ez egy nagyon komoly költségvetési tétel. És egy minimum jövedelmezési szintet kellene biztosítani. Az egy dolog persze, hogy határon átnyúló mobilitást biztosítunk, de attól függ, hogy milyen országokról van szó. Hogyha olyan országba mennek el, ahol dinamikusabb a fizetésrendszer, akkor oda szívesen mennek a fiatalok. Hogyha mondjuk egy fiatal francián azt kérjük, hogy Romániában képeztesse magát tovább, hát nem biztos, hogy maga a fizetési szint ott rendkívül vonzó lenne számukra. Elnök, köszönöm szépen! Sok kérdést, észrevételt hallhattunk. Biztos, hogy nagyon sok kérdést kapott a bizottság képviselője. Meg is adom most neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ilyen érdeklődést mutatnak, és ennyi kérdést kaptunk. A, feltett, a kérdések feltett sorrendjére ben fogok válaszolni. 2 millió 800 ezer euróval több a költségvetésünk. Azt nem tudom most elmondani, hogy hány ország fog pályázni, és hány ország fog elnyerni ilyeneket. A célunk az, hogy jó ötleteket vessenek fel a projektekben, amelyek segítségével az EU politikákat ezen kísérleti projektek tapasztalata alapján tudjuk továbbjavítani. Nem azt mondjuk, hogy a cél az, hogy mondjuk 15 tagállam ra terjedjen ki egy pályázat. Az a célunk, hogy jók legyenek a pályázatok és a beérkezett válaszok. Ami a projektek reaktiválását illeti, legalább három államra van szükség egy konzorciumban, akik benyújtanak egy javaslatot. Lehet ennél több is, hogyha több határon átnyúló vagy tagállam közötti mobilitást céloznak, de legalább három ez a minimum. A kettő, az két tagállam az még nem igazi hálózat a mi értelmezésünkben az a célunk, hogy a lehető legjobb projekteket tudjuk beazonosítani, amelyekből a legtöbb releváns ötletet és felhasználható ötletet tudjuk megszerezni. Teljesen egyetértünk abban, hogy a korlátozott költségvetésünkön belül, különösen az ilyen kísérleti projektek és előkészítő felépések tekintetében a cél az kell, hogy legyen, hogy az európai hozzáadott értéket tudjuk ezek által bemutatni. Mi is így értelmezzük ezen ötleteket a projektek és fellépések mögött. Ezek új modellek, amelyeket utána széles körben lehet majd felhasználni, amennyiben azok sikeresek, minden tagállamban, tehát nem csak a rendelkezésre állított összegeket fogják így felhasználni, hanem nemzeti alapokat is rendelkezésre állítanak a tagállamok, beveszik utána ezen modelleket a nemzeti politikákba, és a már rendelkezésre álló strukturális alapokat is felhasználhatják. Egyetértünk abban, hogy sok kísérleti projekt szociális kérdésekkel foglalkozik. Ez az egyik fő politikai prioritása az Európai Bizottságnak. Minden szakpolitika szociális eleme egyre inkább kiemelésre kerül. Komolyan foglalkozunk azzal, hogy elsőként minden szakpolitikának a társadalmi, szociális kihatását vizsgáljuk. Ami a szociális partnerek bevonását illeti, több kolléga felvetette ezt. Azt gondolom, hogy a bizottságnak saját prioritása az, hogy a szociális modellt újra dinamizálja, és a szociális partnereket dinamikusabban bevonja a politikai döntéshozatalba és a tárgyalásokba. Minden egyes projektben, nem csak a kísérleti projektekben, hanem a közvetlenül üzemeltetett eszközeinkben is próbáljuk elérni, hogy a szociális partnereket minden szakaszban, a projektek előkészítésében és végrehajtásában is bevonjuk. A szociális partnerek részvétele bizonyos projekteknél előfeltétel. Másoknál ez lehetőség. Jó példáink vannak olyan projektekre, ahol a szociális partnerek rendkívül aktívak a jó projektek és a bevált modellek alkalmazásában, végrehajtásában nagyon aktív szerepet vállalnak. Úgyhogy a szociális partnerekkel nagyon szoros a kapcsolat, nem csak a kísérleti projekteknél, hanem az európai strukturális és beruházási alapoknál. Kidolgoztunk egy erkölcsi kódexet, és úgy gondoljuk, hogy a szociális partnerek fontos részei az alapok végrehajtásának. Egyetértünk abban is, hogy a kommunikáció rendkívül fontos elem. Nagyon jó gondolatok vannak, mi próbálunk új modelleket, új intézkedéseket kidolgozni, de hogyha erről nem kommunikálunk megfelelően, akkor bizony elmegyünk nagyon jó lehetőségek mellett. Szinte minden projekttel kapcsolatban van egy kommunikációs stratégiánk is. Elsőként nyilvánosságra kell hozni, hogy mi az, amit előkészítünk, milyen projekteket javasolnak, vagy javasolunk, milyen pályázati javaslatok vannak, és amikor a projekt eredményeit már elérték, akkor ezen eredményekről is nagyon komoly kommunikációs erőfeszítést kell készítenünk. Az Európai Szociális Alap fő partnere ezen projektek végrehajtásának. Van egy szakbizottságunk, amely rendszeresen összeül, és van egy Easy bizottságunk az előkészítő felépésekkel kapcsolatban is. Így akarjuk garantálni, hogy a bizottság által közvetlenül végrehajtott projektekről is tudnak, és ne külön-külön lépjenek fel a tagállamok. Nagyon sikeres tapasztalat átadás volt az, amiről ezen projektekkel kapcsolatban beszélhetünk, és a közvetlen üzemeltetésben lévő projekteknél, és a megosztott üzemeltetésű programokban is a kommunikációnak nagyon fontos szerepe van. Azt gondolom, hogy egyelőre még nem elég jó a kommunikációs szint, ezt még javítani kell. A KKV-k szerepállalásával kapcsolatban azt akarjuk elérni, hogy a KKV-k részét képezzék a szakmai képzéssel kapcsolatos projektek haszonélvezőinek. A képviselőnek azt válaszolnám, hogy az a cél, hogy minden vállalat egyenlő esélyekkel férjen hozzá a beazonosított projektekhez, és további cél az, hogy biztosíthassuk, hogy a kisvállalatok is hozzáférjenek a szakmai képzéshez és a jövőbeni munkaerőhöz, Ami a szakmai képzéssel kapcsolatos kísérleti projektet illeti, lehetővé tesszük, hogy a szakmai képzés előtt már nyelvi képzésben részt vegyenek az érintett személyek, és a vállalaton belül is támogatni kell egy szakmai képzésben résztvevőt, és különbséget teszünk a kis és a nagyobb vállalatok között. Ezáltal tudjuk biztosítani, hogy jobban hozzáférjenek a KKV-k a szakmai képzésben lévő lehetőségekhez. Konkrétan nem azonosítottunk be ágazatokat, előre nem zárunk ki egyetlen ágazatot sem, várjuk a pályázatokat, és hát az a cél, hogy minél jobb minőségű válaszokat kapjunk, bármelyik ágazatban legyen az. Úgy gondoljuk, hogy milyen, minden ágazatban lehet érdekes projekteket kialakítani. Tehát nem zárunk ki egyetlen ágazatot sem. ami a fogyatékkal élők munkaerőpiacának a védelmét illeti. Az Európai Uniós politikáknak az a célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosíthasson a fogyatékkal élők számára. Ez egy horizontális elv. Nem fogadunk el olyan javaslatokat, amelyek esetleg pozitív megkülönböztetésben részesíteni a fogyatékkal élők munkavállalására irányuló törekvéseket, ami az Európai Uniós fiatalok foglalkoztatási programját illeti. 2013-ban hoztuk létre 6,3 milliárd euróval a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó alapot, és a tagállami válasz nagyon eltérő volt. Tavaly októberben volt az első értékelésünk arról, hogy a fiatalok garanciája és az ezzel kapcsolatos kezdeményezés végrehajtása hogyan áll. Azt láttuk, hogy a foglalkoztatási szint bizonyos helyeken csökkent. Mi ezt nem csak annak a számlájára írjuk, hogy milyen támogatás kaptak, de összességében az, hogy a munkanélküliség a fiatalok körében visszaszorult, ez egyrészt a programainknak köszönhető, másrészt a általános gazdasági változásoknak is. Olyan régiókban, ahol több mint 25%-os a fiatalok munkanélkülisége, voltunk leginkább aktívak. 20 tagállam volt jogosult ezekre. 2015-ben már 15 tagállam volt csak, tehát 5 tagállammal kevesebben volt 25-nél 25%-nál magasabb a fiatalok munkanélkülisége. Ezért tehát azt látjuk, hogy a tendencia mindenképpen csökkenő. Ez rendkívül pozitív hatása a mi ottani fellépéseinknek. Ami az európai költségvetés köztes felülvizsgálatát illeti, ez több mint 1 milliárd euróval többet adott azon tagállamoknak, ahol még továbbra is akut probléma a fiatalok munkanélkülisége. Ami az idősebb személyeket illeti. A 2013-as szociális csomag egyik kiemelt ajánlása az idősekre vonatkozott. Az Európai Szociális Alapnál is specifikus beruházási prioritás az aktív idősödés. Egyrészt tovább kell a munkaerőpiacon tartani a személyeket, lehetővé kell tenni számukra, hogy a szakmájukban aktívak legyenek, vagy olyan a helyzetüknek megfelelő munkát végezhessenek, amely leginkább számukra megfelel. Hiszen úgy gondoljuk, hogy minden idősebb személy nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, és nagyon hasznos lehet. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos tagállamokban nagyon sok minden történik azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják bevonni az idősebb embereket a nem teljes munkaidős munkavállalásba, különböző napi tevékenységekbe, amely megfelel az ő helyzetüknek, és közben kihasználjuk az ő tapasztalataikat. Ami a leginkább rászoruló leginkább rászorulókat illető európai alapot illeti, ott csak a szociális befogadással kapcsolatos programokról van szó, ami az idősebbek méltányos idősödését illeti, ez egy nagyon fontos cél, és az a, azt akarjuk elérni, hogy az idősebb korban is méltányos körülmények között élhessenek az emberek. Migránsokról, mobilitásról volt szó, arról, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre. Ezen kísérleti projekteket leginkább egyfajta teszteszköznek kell felfogni azzal kapcsolatban, hogy milyen modelleket lehet kifejleszteni. Nem gondoljuk, hogy ezen pénzösszegekkel tudjuk majd megoldani mindenhol a problémákat. És nem tudjuk elfogadni, és nem is várjuk azt, hogy az egész Európai Unióban ennyi pénzzel mindent meg tudjunk oldani. Thomas Mannal egyetértek, hogy a fiatalok garanciáját nehezen tudtuk csak elindítani, és a tagállamokat eléggé kényszeríteni kellett erre, de azt látjuk, hogy ennek rendkívül pozitív hatása van. Egyrészt új fiatalokat érintő politikák születtek, új partnerségek alakultak ki a tagállamokban a fiatalokra vonatkozó szakpolitikák kidolgozására és végrehajtására, és a közfoglalkoztatási szolgáltatások a közfoglalkoztatási szolgáltatások kidolgozásában is előrelépés történt, és partneri kapcsolatokat dolgoznak ki azon fiatalok felé, akik inaktívak. Elég sok fiatalokat érintő szervezet jött létre, akik promotálják a fiatalok garanciáját és az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket a fiatalok garanciájával kapcsolatos ajánlás nagymértékben megváltoztatta azt, ahogyan mi a fiatalok felé nyúlunk. Ami a szakmai képzés projektet illeti, ezzel kapcsolatban az a célunk, hogy a szociális partnerek részét képezzék a projektnek. próbáljuk reklámozni azon projekteket, amelyet a mi főigazgatásságunkban végrehajtunk. Az érintett felekkel párbeszédeket tartunk, a szociális partnerekkel üléseket, konferenciákat szervezünk. Különböző fórumokon találkozunk a szociális partnerekkel és elmondjuk, hogy milyen európai támogatást nyújtunk, európai vagy tagállami szinten. Nagyon sok programunk van a szociális partnerekkel. Úgyhogy mi arra bátorítjuk őket, hogy vegyenek részt a kísérleti projektek végrehajtásában. Ami a diplomák és szakképzések kölcsönös elismerését illeti, ez, ezzel foglalkozunk, mert ez egy előfeltétele a sikeres mobilitásnak. Úgy gondoljuk, hogy a megkapott szakképesítést más tagállamokon is el kell, hogy ismerjék. nem próbálunk olyan vállalatoknak előnyt biztosítani, vagy akik nem tartanák be a szabályokat. A célunk az, hogy a szabályokat mindenki ugyanúgy betartsa. Az egyik legutolsó felszólaló tette fel a kérdést, hogy a szabály követési erőfeszítéseket akarjuk-e támogatni. Hát persze mi azt gondoljuk, hogy előfeltétel az, hogy a szabályokat betartsuk, amikor kidolgozzuk a projekteket, és ugyanez igaz a végrehajtás szakaszára is. Nem akarunk preferáltan elbánni azokkal, akik a szabályokat nem tartják be. Mindig is szeretnénk felgyorsítani a döntéshozatali folyamatot, de vannak jogi előírások a költségvetési előírásokban, amelyeket be kell tartanunk és valóban a projektek kiválasztásához legalább két hónapra van szükségünk. Próbáljuk leegyszerűsíteni és felgyorsítani a folyamatot, de nem mindig van erre lehetőség. Ami a méltányos lakhatási körülményeket illeti. Az a célunk, hogy a szakmai képzésre és a munkaerő mobilitásra vonatkozó pályázatokat illeti, az megfelelő pénzügyi támogatást adjon azoknak, akik külföldre mennek, azért, hogy ott megfelelő lakhatási körülmények között élhessenek. Úgy gondoljuk, hogy ez fontos előfeltétel. Azt akarjuk elérni, hogy mindenki megkapja a szükséges támogatást azért, hogy egy külföldi áll, tagállamba folytassa a szakmai gyakorlatot. Azt hiszem, hogy minden kérdést megválaszoltam. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen. Igen, nagyon sok kérdés merült fel, de a válaszok is nagyon részletesek voltak. Köszönjük szépen. Nagyon fontos és hasznos ez a kérdés-válasz szekció egy ilyen ülésen, hiszen így összeáll számunkra is a kép, és megismerhetjük a fontosabb adatokat. Nézzük akkor most a munkarendet a költségvetésre vonatkozó jelentésnél. A kísérleti projekt és előkészítő cselekvésre vonatkozó javaslatokat április 25-én 12 óráig kell benyújtani. Nagyon sok dátum van, elég hosszú ez a munkarend, úgyhogy most nem fogom ezt felolvasni hanem szeretném megköszönni a bizottság képviselőinek a válaszokat, és akkor tovább is lépünk a következő napi rendi pontra, a nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán és állami szektorban, ez a hetes napirendi pont. Az előadónk Tanya González Penyász, már is megadom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm. Ez egy saját kezdeményezési jelentés a FAM részéről, és véleményt kell formálnunk az EMP szakbizottság részéről. Megpróbálunk egyfajta összhangot létrehozni az Európa és a tagállami szint között. Ez ugyanis a 2017-es javaslatra vonatkozik egyrésztről a Jogi Szociális Bizottság részéről az ENSZ-en belül, valamint a március 8-a Nemzetközi Nőnap kapcsán. Tehát ez egy nemzetközi és európai szintű közös kezdeményezés. Itt különböző vetületei lehetnek ennek a problémakörnek a magán, illetve az állami szektorban. Ezen akadályok, gátak elemzése igencsak összetett feladat, meg kell próbálnunk a szociális, gazdasági, illetve politikai szempontokat felvetni, amelyek ezt az egyenlőtlenségi helyzetet jellemzik. Ezt próbáljuk tehát megtenni ebben a véleményben, nyolc ponttal, amelyek számomra alapvető jelentőségűek, hogy a nők gazdasági szerepfelelését megerősítsük a magán és elmi szektorban. Ugye itt egyrésztről az egyenlő munkáért egyenlő bér elvet kell ö, érvényesíteni, és a bizonytalan munkakörülmények köz, ellen fel kell lépni, amelyek erőteljesebben sújtják a nőket, mint a férfiakat. És itt Ugye tapasztaljuk, hogy a nők gyakran nem szándékos pártányban dolgoznak, vagy akár bizonytalan munkakörülmények között. Aztán itt van még a képzés, az oktatás területei, és a felelősség a segítségnyújtásban. A négyes pontot illetően meg kell vizsgálni, hogy a nők ez a végzett munka ne legyen láthatatlan. Ugye itt az otthoni ápolás helyzeteire gondolok. Ennek láthatóságot kell biztosítani ezen ágazatnak. El kell kerülni a megkülönböztetést a toborzásnál, az előre, előléptetéseknél. Ez Egyébként a nők vezető szerepét garantáló jogszabályokban is szerepel döntéshozatali szinteken. Aztán itt a kollektív szerződéses tárgyalásokban is megfelelő szerepet kell biztosítani a nőknek, az állam és magán ágazatban egyaránt, és az utolsó pont nem lehetséges az, hogy a háztartási munka, vagy akár a védelemre szoruló személyek gondozását nem osztjuk fel a férfiak és nők között, mind a két nem neki kell venni a részét ezen munkákból. Még módosítókat is be fogok nyújtani majd ezen témákra vonatkozóan, tehát mindaz, ami politikai vagy gazdasági intézkedés, ugye a nők részvétel és a nők nőkkel szembeni egyenlő bánásmód. Hogyha nem érvényesülnek ezek az elvek, akkor én ezzel fel fogok lépni. Köszönöm az együttműködést az elnökjelentéstevőknek is. Sofia Ribeiro következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, angolul fogok hozzászólni a mai napon, mert eh, Agnieszka Kozlovszkát helyettesítem, akinek a nevét ugye nem tudom kiejteni, Agnieszka, maradjunk annyiban de azt szeretném elmondani Agnieszka nevében, még ha nevét rosszul is mondtam ki, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt a mai napon, és a néppárt nevében szeretné elmondani, hogy a nő gazdasági az uniós magán és állami szektorban rendkívül fontos, és most szeretném elmondani, hogy ő milyen változtatásokat szeretne. A nők gazdasági szerepvállalása nagyon fontos a nők életében, jólétében, illetve az európai gazdaság befogadó jellegében és fejlődésében. Nagyon fontos előrelépéseket látunk ebben a szektorban, és az ENSZ-ről, vagy az, a nők, az ENSZ Nőjogi Bizottságának legutóbbi ülésén is megjelent a nők gazdasági szerepvállalásának fontossága a bizottság jogalkotási és nem jogalkotási megoldási javaslatokkal is előhozakodott, és nagyon fontos, hogy a parlament és ezen belül a mi szakbizottságunk egyértelmű célkitűzéseket valósítson meg a nőgazdasági szerepvállalásának kapcsán, és hogy megnézzük, hogy mi az, ami elérhető Európai Uniós szinten. A jelentés kapcsán szeretném elmondani, hogy az esélyegyenlőség, illetve a gazdasági szerepvállalás rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy ezt ne marginális kérdésként kezeljük, és ne úgy kezeljük, mint hogyha ez csak a nők számára lenne fontos. Ez az egész gazdaság szempontjából fontos, a gazdaság befogadó képessége és fejlődése szempontjából. Másodszorban szeretném elmondani, hogy a jelenlegi rendelet a munkahelyi diszkrimináció kapcsán gyakorlati végrehajtása tekintetében nem tökéletes, úgyhogy lehetne még ezen javítani. Ezen kívül új jogszabályokat is kell majd javasolni, de azért ne feledjük el, hogy még a legjobb jogalkotás sem ér semmit, hogyha annak a végrehajtása nem valósul meg százszázalékosan. Az árnyékjelentéstevők fontosnak tartják, hogy a házi munkát és az otthon dolgozókat is megfelelőképpen figyelembe vegyük, a munkájukat elismerjük, és rugalmas megoldásokat valósítsunk meg az ő számukra, az otthon dolgozók számára, és azok számára, akik másnál házi munkát végeznek, hogy ezt megfelelő és legális módon tehessék. Meg kell néznünk, hogy milyen pozitív megoldási javaslatok vannak, amelyek hozzájárulhatnak a nők gazdasági önállóságához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Agnes Jongerus. Köszönöm szépen. Mia Petrát helyettesítem, aki nem tud itt lenni a mai napon, és Mia Petra megkért engem, hogy olvassam fel a jegyzeteit úgy gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, hogy az Európai Esélyegyenlőségi Intézet márciusi szövegét maximálisan figyel, figyelembe vegyük, és 2050-ig további 10,5 millió munkahelyet kell megvalósítani, amely az egyfőre jutó GDP-t akár 0,6%-kal is növelheti. Ez is megmutatja, hogy a nők mekkora kiaknázatlan potenciált jelenítenek meg a munkaerőpiacon. A munka és a magánélet összeegyeztetése nagyon komoly probléma, fontos, hogy meglegyenek a megfelelő óvodák, kisgyermekkori intézmények, hogy a nők valóban megengedhessék maguknak, hogy kisgyermek mellett dolgozni tudjanak. Tehát a család és a karrier összeegyeztése nagyon fontos a nők számára, biztosítanunk kell a nőknek, hogy ezt a kettőt ki tudják egyensúlyozni. Megfelelő anyassági szabadságot kell biztosítani mindenki számára. A következő fontos kérdés az, hogy a nők teljes mértékben a munkaerőpiac részesei lehessenek, hogy megkapják a megfelelő képzést és továbbképzést, az élethosszig tartó tanulásban részt vehessenek, a gyorsan változó digitális világban tarthassák a lépést az innovációval, és így megfelelő munkát tudjanak keresni még akkor is, hogyha nem feltétlenül számítógéppel dolgoznak, akkor is nagyon sok digitális készségre szükség van, akár mondjuk egy munkahelyi munkaidő nyilvántartást kitölteni interneten, vagy pedig interneten árucikkeket rendelni. Tehát a nőknek megfelelő készségekkel kell rendelkezniük, hogy bármelyik szektorban dolgozhassanak. A nőkre szükség van a matematikában, a mérnöki tudományokban és a természettudományokban is, amelyeket általában férfi világnak tekintünk. Ezeket a berögződéseket meg kell változtatni, és a tanárokat is ki kell képezni arra, hogy hogyan tudják ösztönözni a lányokat arra, hogy ilyen tudományos pályát választanak, és ebben kibontakozzanak. a nők integrációját minden területen meg kell valósítani, függetlenül attól, hogy milyen területről érkeznek ezek a nők, formális és informális készségekre kell szert tenniük, és tudniuk kell alkalmazkodni az új munkaerőpiaci kihívásokhoz. Fontos, hogy kipróbálhassák a készségeiket, és hogy ezáltal tanulhassanak. Ez sokszor sokkal többet ér, mint az iskolai konkrét oktatás, vagy az előadások végighallgatása. A migráns és menekült nők kérdése külön kérdés. Nagyon fontos, hogy őket is integrálni tudjuk a munkaerőpiacra. Neki különösen magas szintű és speciális segítségre van szükségük, mert rendkívül nehéz út áll mögöttük. a munkaerőpiacon megvalósuló egyenlőség, nemek közötti egyenlőség rendkívül fontos. Már évtizedek óta harcolunk azért, hogy az egyenlő bér és az egyenlő nyugdíj elve megvalósuljon, hogy mindenki méltányos fizetést kapjon, hogy eltűnjön a bérszakadék, hogy eltűnjön a nyugdíjszakadék, hogy a bérek átláthatóak legyenek. Itt az Európai Uniónak igenis komoly beruházásokra és nagyon komoly erőfeszítésekre van szüksége, és itt nem csak pénzügyi kérdésekről beszélek. A női vállalkozókat a kezdeteknél mindenképpen segíteni kell, és sokkal kevésbé bürokratikus és sokkal rugalmasabb megoldásokat kell nekik biztosítanunk. Köszönöm szépen, Gerike képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez egy remek téma, a nőgazdasági szerepvállalás az állam és a magánszektorban. De ez az egyenlőség, ez itt egy elég veszélyes fogalom itt azt hiszem alapvető különbségek vannak a nők és férfiak között. És hogyha ezeket nem vesszük figyelembe, akkor, akkor mindig is lesz egy olyan csoport a társadalomból, akik kiesnek, mégpedig az anyák, akik rengeteget tesznek, és ezt azon is fel lehet ismerni, hogy mennyire alul fizetik őket Németországban például a gondozó szülők teljesítményét megfelelően bérezik, hogyha a gondozásra szoruló gyerekeik vannak, a bölcsödékben, óvodákban ugye léteznek fizetések, ugyanakkor az anyáknál, a szülőknél anyasági szabadságról beszélünk, szülői szabadságról. Én nem is értem ezt a szabadság kifejezést. Nekem hét gyermekem van a feleségemmel. Wenn wir Urlaub haben, dann ist das... Ha szabadságra megyünk, hát az azért eléggé munkás dolog. Rengeteg a tennivalunk ilyen alkalmakkor. Persze nagyon örülünk, hogy együtt vagyunk a gyerekekkel a szabadságon, de hogyha visszatekintünk, megnézzük a filmeket ezekről a szabadságokról, mondhatjuk, hogy jaj, remek, de hát azért sok mindent figyelmen kívül kell hagynunk. Anyasági szabadság. Azt hiszem, hogy itt hamis összevetéseket teszünk a nők és a férfiak. Ugye mindig itt a szakadékról beszélünk, itt kb. 20% a különbség. Ugyanakkor, hogyha a gyermekteleneket és a szülőket hasonlítjuk össze, és itt megint csak az anyákat kell előtérbe helyeznünk, mert főleg ők viselik a felelősséget ezen esetekben, tehát hogyha megnézzük a gyermekteleneket és a szülőket, akkor ott egy 40%-os szakadék tárul fel, és azt hiszem ez a plusz 20%, ezzel kell foglalkoznunk és remélem, hogy az, akinek nincs gyermeke, nem mondja azt, hogy miért, ja, miért is van gyereked, miért is van ennyi gyereked, ugyanakkor ez a szociális jogalkotásunk alapja. Ugye mindkét ö, szülőnek legyen ö, munkahelye, és akkor elmenjünk szülői szabadságra, és aztán újra visszatérünk a munkába. A legtöbb városban, országban, az EU-n belül az idegenek általi gyermekgondozás egyoldalúlag kerül ö, támogatásra. Tehát ott valamit kifizetnek, amit visszatartanak a szülőktől, az anyáktól. A szülőknek igenis választási szabadságot kell biztosítani, ez azt jelenti, hogy bizonyos összegen otthon maradhatok, ha akarok, ugyanakkor a mások általi gyermekgondozást is igénybe vetem, ha így döntök. Tehát a gazdaságnak el kell mozdulni a szülők irányába, az anyáknak kell esélyt adni, családi központokra van szükség, amelyek mindenféle segítségnyújtási formát felkínálnak, rugalmasak lesznek, ugyanúgy a gazdaságnak is rugalmasnak kell lenni a szülőkkel, anyákkal szemben, a, a gazdaság produktívabb lesz sokkal inkább fejlődik, a munkavállalók elégedettsége is nő. A mompreneurs fogalmat ugye kialakítottuk, tehát hogyha valaki anya és önálló vállalkozó, akkor plusz kötelezettségei lesznek, ugyanakkor az anyaság alatt ugye kikerül a gazdaság köréből, és nem tudja fenntartani ezt a hálózatot, ezt a hálót, és így elveszíti a kapcsolatot a munka világával, sokkal többet kell behoznia a későbbiekben, hogyha később például vállalatot akar vezetni. Tehát legyen egy nevelési fizetésbér, emellett szállok én síkra, és így a szülők esetében, illetve az anyák esetében ez a bérszakadék vagy nyugdíjszakadék végre közeledhet, ugye a szülők és a gyermektelenek kezeli, esetében bezárulhat ez az olló. Itt a bér ö, egyensúlyra, vagy bér egységességre kellene kiegyezni ezt a dolgot, mégpedig a szülők irányában. Köszönöm ezt a sok figyelmet. Elnök Szelimovics képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet adok az előadónak a jelentés tervezetét. Ez nagyon jó munka alap. A legutóbbi Euróbarométer felmérés szerint 67% az európaiaknak úgy gondolják, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségekkel prioritásként kell foglalkozni az EU-ban. További egy százalék azt gondolja, hogy fontos ezzel a különbséggel foglalkozni azért, hogy igazságosabb társadalmat tudjunk kialakítani. Hogyha azt szeretnénk tenni, amit a polgárok is fontosnak tartanak, akkor ezzel a kérdéssel kell foglalkoznunk. El kell, hogy mondjam, hogy az EU lépésenként eddig is előrelépett, úgyhogy javul a helyzet, de hogyha ebben a tempóban folytatjuk a munkát, akkor még évszázadokba telik, amíg kialakul az egyenlőség. Komoly eltérések vannak, a foglalkoztatás területén rendkívül lassú az előrelépés. Különösen messze állunk még az egyenlőségtől olyan területeken, mint a munkaerőpiacon való részvétel, gazdasági függetlenség, a vezetői posztokban kialakított egyenlőség, stb. stb. Csak néhány példát hoznék. Még mindig van különbség 17,4%-os a nemek közötti eltérés az egész EU-ban. És külön komoly eltérések vannak a tagállamokon belül, hogy ezt hogyan is számítjuk ki, de a nyugdíj eltérés döbbenetes, 39%-os a férfiak és a nők között. Európában a fiatal diplomások 60%-a nő, kevesebb mint 55%-a a vállalati vezetőknek és az igazgató tanács tagoknak csak a nő. A nők kétszer annyi időt foglalkoznak nem fizetett munkákkal nap mint nap, mint a férfiak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos támogatni a pénzügyi függetlenséget, önállóságot a polgároknál. Ez előfeltétel arra, hogy szabadon dönthessenek az életükről. A nagyobb egyenlőség a férfiak és a nők között kihat a társadalomra, és legalább akkor nagyon fontos, hogyha a munkahelyteremtést, a versenyképességet és a gazdasági növekedést akarjuk elérni. Ezzel kapcsolatban a javaslat főbb kérdései pozitívak, ezekkel egyetértek, de lenne néhány észrevételem arra, hogy hogyan lehetne megerősíteni liberális szempontból a gondolatokat. Második bekezdés. Ezt ambiciózusabban kellene megfogalmazni, azért, hogy promotáljuk a nők jólétét, de ezt nagyon szubjektíve lehet értelmezni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egyenlőséget kell a férfiak és a nők között kialakítani, hiszen az egyenlőség egy olyan jogi alapelv, amelyet az alapszerződések is tartalmaznak. Még ugyanebben a bekezdésben, ami a pozitív megfogalmazást illeti, az munkaerőpiaci rugalmassággal kapcsolatban mi nem félünk a munkaerőpiac rugalmasságától a liberálisok között, és ennek része, hogy a legfőbb kihívások a női vállalkozókra vonatkozóan lehetővé teszik, hogy például a finanszírozáshoz, tájékoztatáshoz, képzéshez, üzleti információkhoz való hozzáférést meg kell erősíteni. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkája minőségéért. Még néhány módosítót benyújtunk az elhangzottak alapján, és azért, hogy kiemelhessük a liberális perspektívát. Köszönöm. Nanuka. Köszönöm a zöldek nevében, Nanuka asszony. here substituting Igen, én Monika Warner helyett vagyok itt a zöldek nevében, aki nem tudott most eljönni és megkért, hogy először is az előadóasszonynak köszönjön meg a jelentéstervezetet, és szeretném elmondani, hogy a megközelítéssel általában mivel egyetértünk, ugyanakkor szeretnénk néhány kérdést kiemelni és figyelembe venni a zöld megközelítést, hiszen úgy gondoljuk, hogy a nemek közötti egyenlőség egyik alapelve a pénzügyi önállóság. Ezzel kapcsolatban benyújtunk egy módosítót, ahol a munka és a családi élet közötti egyenlőséget emeljük ki, és azt, hogy a szülői szabadsággal kapcsolatos helyzeten kell javítani. Tudjuk, hogy a bizottság új irányelvet fogalmaz meg ebben a kérdésben és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy milyen katasztrofális hatása van a megszorító intézkedéseknek a nők gazdasági környezetére. Tudom, hogy minden politikai frakció nem ért velem egyet, de a zöldek álláspontja az, hogy a megszorító intézkedéseket nagyon negatívan látjuk. Szeretném az állami szolgáltatások fontos szerepét is kiemelni ezzel kapcsolatban. Ezek voltak a főbb észrevételeink. Ezek alapján fogunk módosítókat megfogalmazni és benyújtani. Köszönöm. Merci pour ENF, euh, Monsieur Martin. Köszönöm az ENF nevében, Márten úr. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Látom, hogy hogy megy az idő, ugyanis időközben, ami a nők gazdasági emancipációját illeti az állami és magánszektorban az EU-n belül. Úgy véljük sajnálatos módon, hogy 70-80%-a a nőknek nem csupán arra kényszerül, hogy dolgozni menjen ebben a fogyasztói társadalomban, mert ezen társadalmakban két jövedelemre van szükség ahhoz, hogy tisztességesen lehessen megélni egy háztartásban. Nem csupán arra kényszerülnek, hogy dolgozanak, sőt, 70-80 a nőknek, itt most nem 20 ról beszélek, akik sikeresek, ez csodálatos, tehát nem csak arra, erre kényszerülnek, hanem még kis zsákmányolják ezeket a nőket a részmunkaidővel, ugye a nagy áruházakban, a takarító vállalatoknál, ahol nyomorúságos fizetést kapnak, 600-700 eurót havonta, sőt, még azt sem engedik meg nekik, hogy szabadon döntsenek az időbeosztásukról, tehát arra készülnek, hogy dolgozzanak, kizsákmányolják őket, és azt se tudják, hogy az adott héten mikor kell dolgozniuk, hogy hogyan tudnak a háztartásukkal foglalkozni, a szabadságukat, hogyan tudják kezelni a gyermekeket. Ez teljes mértékben lehetetlenné válik tehát számukra, és az összes módosítunk ebbe az irányba mutat majd. Elnök, köszönöm. Tehát Meghallgattuk a jelentéstevőket, ennyiak jelentéstevőket, és most lezárom a felszólók listáját. Van még néhány képviselő kolléga. Azt javaslom, hogy két percben szóljanak. Sofia Ribero. Köszönöm, elnök úr, nagyon gyors leszek, és portugálul szólok majd. Szeretném kommentálni, ami elhangzott itt a jelentéssel kapcsolatosan. Először is fontos, hogy fejlődjék a munkaerőpiac, jobban kapcsolódjon a tudományhoz, a technológiához, és itt főleg meg kell nézni, hogy milyen megosztottság van a felsőoktatásban ezen a területen. Portugáliában megtapasztalhatunk jelenleg egy tendenciát, amely annak az eredménye, hogy hiányzott a kezdeményezés az oktatásban, az ilyenfajta oktatásban a fiataloknál, tehát közép és hosszú távon jelentős erőfeszítésre van itt szükség. A második dolog, amikor a szülői szabadságról beszélünk, és arról, hogy hogyan lehet a családi életet és a szakmai életet összeegyeztetni, akkor az, az APEC szerepéről is szólni kell. Itt meg kell erősíteni a tagállamokban, hogy apai szabadságot is biztosítsanak, és olyan rendszereket kell kialakítani, ahol a házaspárok szabadon dönthetnek arról, hogy ki foglalkozik az éppen megszületett vagy éppen örökbefogadott gyermekkel. Ami pedig ezen gyermekeket illeti, a, nem csupán a nők feladata kell, hogy legyen a gyermekekkel való foglalkozás, hanem jobb egyensúlyt kell létrehozni és a nők és a férfiak között. Ami pedig a szülői szabadságot, vagy az anyasági szabadságot, vagy az apai szabadságot illeti. Nos, ezen összefüggésben mindent meg kell tenni, hogy a szülők nyomon tudják követni a gyermekek nevelését, anélkül, hogy a munka erőpiaci készségeik hátrányt szenvedjenek a nő vagy a férfi esetében. Rugalmasnak kell tehát lennünk, és létre kell hoznunk egy központot a gyermekgondozás segítésére, hogy a gyermekek ott az iskolai oktatás után tartózkodhassanak, és ugye itt egyes szülők nem tudnak négy óra után elmenni a gyermekekért az iskolába, ezen a helyzeten segíteni kell. Aztán a családon belüli munka, itt nem csak a gyermek gondozásra gondolok, hanem az idős gondozásra is. Nagyon fontos elismerni ezt a fajta családi munkavégzést, tehát a gyermek és idős gondozást. Két módon történhet ez. Egyrészt a készségeket, a képességeket el kell ismerni, amelyeket képzés révén lehet megszerezni. Ugye olyan személyek esetében, akik a gyermekgondozásról vagy idősgondozással foglalkoznak családon belül, másrésztről pedig szociális ellátásra is szükség van, szociális jogok megszerzésére, annak érdekében, hogy ezen fajta munkavégzést ne penalizáljuk a rendszerben. Köszönöm. Ez képviselő következik két percben. Köszönöm, elnök úr. A nők gazdasági szerepvállalása, ez tehát a téma. Itt a képzésnél kell megkezdeni a munkát, illetve a tájékoztatásnál, a felvilágosításnál. Azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen már a kezdetben egy hibás megközelítés tanulj vagyunk, abból indulunk ki, hogy a nők és a férfiak nem ugyanazt a munkát végzik. Mihelyt ez a gondolat meggyökeredzik a fiatalok körében, rögtön a férfi uralom tanúi lehetünk. Nem, ehelyett harcolni kell. A nők és férfiak egyen jogúsága gátjait lebontandó, és itt a felvilágosítás, a tájékoztatás a fontos. Azt hiszem, hogy a munkaerőpiaci problémák nem az egyedüli problémák. Más területeken is megállapíthatunk problémákat. És aztán ami a szakmai élet és a magánélet összeegyeztethetőségét illeti. Itt arra van szükség, hogy a munkaidőket kell megváltoztatni. Bizonyos tanulmányok szerint hogyha csak egy kicsit ki lehet igazítani a munkaidőket, megváltoztatni a nők és a férfiak esetében, akkor ez nem az a jár, hogy rosszabbul végzik a munkájukat, hanem ez sokkal sikeresebb, a szakmai élet és a család élet javul, és a szülés szabadságot is jobban lehet kivenni, jobb lehet ezzel élni. Ezek nem előjogok, ezek jogok. Az apa joga is egyben, hogy a gyermekkel törődjék. Néha frivolnak érzem, ami itt elhangzik, hogy itt valójában egy privilégiumról, egyfajta előjogról van szó. Nem, ez, ez egy jog, hogy az apa is törődhessen a gyermekekkel, és a gyermek joga is, hogy az apa jelen legyen az életében, foglalkozzék vele. Ezért itt a jogalkotásunkban is megpróbáljuk ezeket a jogokat kiterjeszteni. Mindig elhangzik, hogy az anyasági szabadság nem elégséges, és ugye itt a bérezés sem százszerzalékos, nem százszerzalékban került, kerül folyósításra, ez sem elégséges, és a sérülékenyé teszi a nőket. Aztán itt a jelentésben, ami szerepel a jövedelmi szakadék kapcsán, ez jó, de még ez a helyzet romolhat, attól tartok. Olyan különbségek keletkezhetnek, amelyek az ajánlnak, hogy ez a bérszakadék egyre erősebb lesz. Talán a digitalizáció lehetőségeivel tudnánk ezzel nem fellépni. A digitalizáció esélyeit lehet itt kihasználni. És egy utolsó dolog. Azt hiszem, kettős megkülönböztetés történik a nőkkel szemben a gazdasági ágazatban, a migrációs háttérrel rendelkező nők esetében, illetve a vidéki területeken élő nők esetében. Ez tulajdonképpen olyan társadalom, amely nem ad szociális jogokat a nőknek, csupán a gazdasági outputot méri. Márten úr, én is köszönöm a jelentéstevő, csak néhány, jelentéstevőnek, csak néhány észrevétel. A film születésekor az volt a naivitásom, hogy szülői szabadságot kértem, és ez kiderült, hogy a képviselők esetében ez nem létezik. Hát azt hiszem a képviselő hitelessége az is, hogy magára is alkalmazza azt, amit mások szemére kér, ez csak egy első észrevételt nincs teljes gazdasági emancipáció, kulturális és szociális emancipáció nélkül. Meg kell törni a tabukat, a kliséket, és ez az oktatás révén történhet, a nevelés révén. Ki az a férfi itt vagy máshol, aki feltette ezeket a kérdéseket, amikor munkába állt, hogy összetudja -e egyeztetni a szakmai életet a magánélettel? Azt hiszem egyetlen férfi sem tette fel magában ezt a kérdést, Noha ez egy nagyon gyakori kérdés, amely minden alkalommal felvetődik egy munkai interjún, egy állásinterjún, egy nő esetében. Miért is? Ugye itt az munkaidők esetében nem mindig összeegyezhetető az atipikus ülések idejével, és akkor itt a kettős nap problémája vetődik fel. A gazdasági ágazat egyre nagyobb rugalmasságot követel. A szociális területen ezt ugyan elutasítja ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, versenyképesek, akár 18 órakor ülésezünk, ez valóban szükséges? Ez gazdasági nézőpont kérdése az adott vállalatban. Én egyetértek azzal, hogy legyen itt erős hangsúly, és köszönetet mondok az itt végzett munkáért, azonban nincs gazdasági emancipáció, kulturális és társadalmi emancipáció nélkül. Köszönöm. Az utolsó szó jogán González Pennas jelentéstevőnek adok szót két percben maximum. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Sok jó dolgot hallottam. És a legtöbb kijelentés ugyanabba az irányba mutatott. Ez, megegyszerűs, ez egyszerűsíti majd a munkát a véleményen. Csak néhány elemet szeretnék itt megemlíteni, amelyek tetszettek nekem. Azt hiszem egyetértünk ebben. A néppárt és az SND elmondotta, hogy szükséges lesz a nők hozzájárulását a gazdasághoz mérni, de a nők másfajta hozzájárulást is teljesíthetnek a gazdasághoz, és ezt a hozzájárulást is mérnünk kell. Azt hiszem, az is elhangzott, hogy kis beruházásokkal több ezer munkahelyet lehet teremteni Európában. A háztartásban dolgozó nőkre is történtek utalások, ezekkel egyetértek. Aztán szó esett a képzés, a felvilágosítás szerepéről, a megelőző intézkedésekről, a megkülönböztetés elleni intézkedésekről. Nagyon sok terület a képzésen belül nő, nő dominancia jellemzi ezeket a területeket, más területeket férfi dominancia ellen fel kell lépni. Aztán itt a háztartáson belüli munka, ezek olyan tevékenységek, amelyek láthatatlanok. Ezeket a tevékenységeket el kellene ismerni, javadalmazni kellene. Világosá kell tenni, hogy kinek ugye joga van arra, hogy ápolják, hogy az ápolást élvezze, de mindez nem csak a nőkre, hanem a férfiakra is érvényes, az anyákra és az apákra egyaránt. Aztán itt a közszolgáltatások kapcsán a zöldek vetették fel, hogy ezen szolgáltatások az elmúlt években a megszorító intézkedések révén ö, csökkentek. Azt hiszem, hogy a következő üléseink során még meg fogjuk beszélni ezeket az észrevételeket. Köszönöm a hozzászólásokat. Nézzük a következő napi rendi pontot. A vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések címmel. A Júri Szakbizottság az illetékes ebben a témában. Mi véleményt készítünk, és David Kaza helyett Sofia Ribérónak fogom megadni a szót három percben. Thank you, sir, as I'm replacing David Kazai. Igen, igen, David Kazet helyettesítem, úgyhogy angolul fog beszélni. A vélemény előadójának számára az a legfontosabb, hogy a mi szakbizottságunk is hozzájáruljon a Júri szakbizottság munkájához, a bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések kapcsán a véleményében David Keza arra koncentrál, hogy a bejelentők megfelelő védelmet kapjanak azok a személyek, akik az állami vagy a vállalati szférában valamilyen visszaélést vagy korrupciót szeretnének megakadályozni. Meg kell változtatni ezeknek a bejelentőknek a társadalmi megítélését, hiszen tudjuk, hogy a visszaéléseket és a korrupciót megállíthatja az ő bejelentésük, és ennek következtében megfelelő eljárás indítható a korrupció vagy visszaélés elkövetőivel szemben, vagyis ez fontos demokratikus eszköz. Az Euróbarométer kutatásai azt mutatják, hogy a lakosság egyharmada úgy véli, hogy azért, mert nem kapnak megfelelő védelmet a bejelentők, ezért az emberek vonakodnak bejelenteni, amit megtudtak. Éppen ezért fontos lenne, hogy megvédjük azokat a munkavállalókat, akik bejelentőként valamilyen visszaélésről, korrupcióról számolnak be, és hogy megakadályozzuk hogy őket valamilyen büntetés érje aktívan, például, hogy elbocsátják őket, vagy pedig passzívan, hogy mondjuk megakadályozzák a további előléptetésüket. Ezek a bejelentők megfelelő védelemre szorulnak, ugyanis minden egyes nemzetközi intézet vagy eszköz, amely a korrupció ellen harcol, elismeri a bejelentők fontos munkáját. Vannak olyan tagállamok, amelyek semmilyen jogszabályjal nem rendelkeznek a bejelentők védelmében. A korrupció a világ egyik legjobban elharapózott problémája, ezért ez ellen mindenhol fel kell lépni. Ezt szerintem egyértelműen mutatják a Panama papírok esetei is. Az érintett országok polgárai számára nagyon fontos a bejelentők munkája, ugyanis ez a visszaélés megállításához, a munkaerőpiaci szabályok betartásához vezet, és megvédi az adott vállalat vagy az adott ország munkavállalóit, hogy ne kerüljenek ők is ilyen nehéz helyzetbe, és hogy az ő munkakörülményeik megfelelőek maradjanak. Végezetül David Kaza szeretné elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ne feledjük el, hogy nem minden bejelentő jóindulatú és jó szándékú, és hogy a hamis vádaskodásokat mindenképpen meg kell akadályozni, hiszen ezeket bosszúra lehet felhasználni. A módosítók benyújtási határideje április 26. Köszönöm szépen, az árnyékoknak adok szót két percre. Guillaume Balasz helyett Agnes Jongeriusnak adok szót. Köszönöm szépen, először szeretném elmondani, hogy Balesz képviselő elnézést kér, hogy nem lehet itt a mai napon, és nem tudja elmondani a véleményét, a véleménytervezet kapcsán szeretne köszönetet mondani, Káza úrnak, és egyetért azzal, hogy az elmúlt évtizedben a bejelentők rendkívül fontos szerepet játszottak, nagyon fontos esetekben, korrupciós ügyekben, multinacionális cégek adóelkerülésének kapcsán, illetve olyan pénzügyi intézmények kapcsán, amelyek megpróbálták megkerülni az Európai Uniós jogszabályokat. A foglalkoztatási szakbizottság véleményét tulajdonképpen eszközként kell felhasználni, hogy szóljunk a bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy jogi keretet teremtsenek és megfelelő védelmet nyújtsanak a bejelentőknek a szakmai karrierjük kapcsán. Nagyon sok érdekelt fél van, nagyon sok civil szervezet már így is elmondta az ajánlatait, az irányvonalait, és azt, hogy megfelelő európai szintű védelmet kell biztosítani a bejelentők számára, és ebben a tekintetben néhány aspektust szeretnék kiemelni. Ezek közül az egyik, amit már elmondott maga az előadó is, hogy a diszkrimináció és a megtorlások ellen meg kell védeni a bejelentőt, hogy ne lehessen őt kirúgni, hogy ne lehessen őt zaklatni, és a előléptetését megakadályozni. A bejelentők identitásának védelme is nagyon fontos, meg kell vizsgálni, hogy a kiszivárogtatott információ valós vagy nem, és ennek megfelelően kell ezt kezelni, és a bejelentők biztonságát és életét maximálisan meg kell védeni. Végezetül Balázs képviselő szeretné elmondani, hogy a jelentéstételi kötelezettséget megfelelővé kell tenni a vállalkozásokon belül, illetve a szabályozó hatóságok munkáját is gyakorlatiasabbá kell tenni, ugyanis mi történik akkor, hogyha a bejelentés egyszerűen ellehetetlenül ebben az esetben szükség lenne egy olyan független európai szervre, amely vizsgálja a kiszivárogtatott információ minőségét és igazságát. Az Európai Ombudsman szintén kaphatna egy plusz feladatkört és plusz forrásokat arra, hogy megfelelő intézkedéseket, akár ügynökséget hozzon létre a bejelentők védelmében és a kiszivárogtatott információ kezelésében. Az ADE és az ECR kapcsán nincs itt senki, mondja az elnök, akkor a GUE nevében Bojlan asszony kap szót, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget ebben a rendkívül fontos témában. A bejelentők tevékenysége az egyik legfontosabb, sőt lehet, hogy a legfontosabb eszköz az illegalitás, a korrupció, az adó visszaélés, a szexuális visszaélés, gyermekekkel való visszaélés kapcsán. Tehát azok, akik ezeket bejelentették, akár egy intézménynek, akár a médiáknak, rendkívül fontos munkát végeznek. Összesen 240 ilyen eset volt 114 országban, és az összes bejelentett ilyen ügynek körülbelül 40%-a bejelentőkhöz köthető. Nálunk Írországban három vizsgáló bizottság is foglalkozik most bejelentők által kiszivárogtatott információval, gyermekekkel való szexuális visszaérés kapcsán a rendőrség berkein belül úgy tűnik, hogy egy állami gyermekvédelmi intézmény, rendőrség és magas szintű politikusok is belekeveredtek ebbe az ügybe, és a bejelentő élete is veszélyben forgott meg kell néznünk, hogy milyen jogszerű intézkedésekkel lehet védeni a bejelentőket, és hogyan tudjuk százszázalékosan garantálni azoknak a bejelentőknek a biztonságát és életét, akik elég merészek és bátrak voltak ahhoz, hogy a törvényt áthágókról információt szivárogtassanak ki. Itt a közérdek védelméről van szó, az integritásról és az elszámoltathatóságról, mind az állami, mind a vállalati szférában. A bejelentők mindenképpen nagyon komoly személyes kockázatot vállalnak, és sokszor az állásuk, a munkájuk, a karrierjük is megszenvedi magát a bejelentést. Ezt maximálisan elismerik azok a nemzetközi szervezetek is, amelyek ezzel a témával foglalkoznak. Az ENSZ is elfogadott egy bejelentők védelmére vonatkozó szabályt az év elején. Természetesen tudom, hogy elindult a bejelentők védelmére szolgáló intézkedésekről szóló vita. A tagállamokban eléggé különböző a helyzet, sőt, hat tagállamban semmilyen jogszabályi védelmet nem kapnak a bejelentők. Ezért is fontos itt a parlamenti munkánk, ugyanakkor a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell venni. Meg kell nézni a jó gyakorlatokat az Európai Unióban, és mindenhol máshol a világon, és olyan munkahelyeket kell teremteni, ahol az emberek szabadnak érzik magukat arra, hogy elmondják az aggájaikat és a véleményüket. Tehát megfelelő vállalati kultúrára és társadalmi kultúrára van szükség, hogy az embereknek ne kelljen a megtorlásoktól félniük, hogyha valamilyen visszaélést szeretnének bejelenteni. Az is nagyon fontos, hogy a társadalom és a médiák más szemmel nézzenek a bejelentőkre. Itt egyfajta kulturális paradigmaváltásra van szükség, nem csak az intézkedések megváltoztatására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Teri Reintke a zöldek nevében. Ismételten kérném, hogy két percben szóljon hozzá. Elnök úr, köszönöm szépen, és Kászá úrnak is szeretnénk köszönetet mondani. Gondolom, hogy a képviselője által eljut majd hozzá ez a sok köszönő szó. Nagyon fontos témáról van szó. A bejelentőkről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, természetesen inkább a nagy nemzetközi ügyek jelennek meg, de egészen alacsony szinten is megjelenhetnek a bejelentők korrupció kapcsán, valamilyen illegális cselekvés kapcsán, vagy be nem jelentett munka kapcsán, alacsonyabb vállalati szinten. A mi frakciónk számára nagyon fontos, hogy a védelem mind az állami szférában, mind pedig a magánszférában ugyanúgy megjelenjen és garantálható legyen. A második fontos dolog az, hogy amikor bejelentőkről beszélünk, akkor valamilyen illegális cselekvésről beszélünk, valamilyen visszaélésről, tehát a bejelentőket mindenképpen meg kell védeni a saját vállalatukon belül, hogyha valamilyen jogszerűtlen cselekvésről információt szivárogtatnak ki, és meg kell védeni őket, illetve a családjukat is, hogy semmilyen zaklatás áldozatává ne válhassanak. És még egy utolsó dolgot szeretnék elmondani a tagállamoknak. Tagállami szinten is ki kell dolgozniuk a megfelelő intézkedéseket a bejelentők védelmére, hogy egy példát mondjak, például beszéltünk egy nem bejelentett munkáról szóló platform létrehozásáról, és ez a fekete munkáról szóló platform tulajdonképpen védhetné azokat a bejelentőket, akik ilyen ügyekről információt szivárogtatnak ki. Amikor a szociális biztosítási rendszerek vagy társadalmi biztosítási rendszerek összehangolásáról vagy a kiküldött munkaerőről vitázunk, akkor erről a platformról is kellene vitáznunk. Köszönöm szépen Márten úr az ENF nevében. Köszönöm szépen mindent megteszek annak érdekében, hogy időt nyerjünk, csak egy mondatot mondanék, a mi frakciónknak nincs még véleménye. Köszönöm szépen, hát ez lehet, hogy kedvez az időkeretünknek, akkor vissza is adom a szót Libero asszonynak, aki úgy látom, hogy nem szeretne már semmit mondani, akkor tovább is léphetünk a következő napirendi pontra, csak hogy az előadónk nincs még itt ezért rövid 5 perces szünetet tartok. Remélem, hogy annyi idő alatt ide ér az előadó, hiszen tudja, hogy hány órakor kerül sorra a napirendi pontja. Ne menjenek el, ne menjenek messze, ahogy megérkezett az előadónk, folytatjuk az ülést.

je vous propose de, de reprendre. Javaslom, hogy folytassuk. Probléma, hogy nincs itt a jelentéstevőnk. Most hallottam, hogy ez egy repülőjárattal kapcsolatos probléma, attól tartok, hogy nem fog ideérni. Akkor kicsit módosítsunk a napi rendünkön. Először is hallgassuk meg a bizottságot, és utána a vitát is megtartjuk. Tehát az egyedi szinten mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozása a témánk. Meg is adom a szót a bizottságnak, és köszönöm szépen, hogy ennyire rugalmasan áll a helyzethez. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! Ami a javaslatunkat illeti az európai statisztikákkal kapcsolatban személyekre és egyéni személyekre vonatkozóan, amelyeket mintavétel útján gyűjtöttek. Nos, pár szóban szeretném ezen rendelet kontextusát felvázolni. Minnyáján tudjuk, hogy az aktuális és megbízható statisztika rendkívül fontos az Európai Unió kontextusában, a politikai döntéshozatal szempontjából. Ennek kapcsolata van az európai szemeszterhez, a szociális menetrendhez, és ugyanakkor válaszolnia kell a kutatók és általában a felhasználók igényeire is. Ezen adatokra szükség van a szakpolitikai döntésekhez, a személyek és háztartások társadalmi helyzetére, gazdasági fejlődésére vonatkozóan a tagállamokban és a tagállamokon belül a régiókban. A növekedés, a munkahelyteremtés, a munkahelyhez való hozzáférés, szegénység, társadalmi kirekesztés, egyenlőtlenségek, az újraelosztás, készségek, egészségügy, szociális biztonság, nemek közötti egyenlőség, különböző alcsoportok, például az aktív szegények, ezeket kell leírni aktuális és megbízható statisztikákkal. A jelenlegi helyzetünk a következő. Szükség van információra az új és gyorsan változó politikai prioritások kidolgozásához. Tudván azt, hogy mennyire korlátozottak csak a költségvetési lehetőségek. Ahhoz, hogy a jó minőségű társadalmi statisztikák igényére választ tudjunk adni, a tagállamokkal együttműködtünk, és a nemzeti statisztikai hatóságokkal, és mindezt már sok éve tesszük azért, hogy korszerűsíthessük a társadalmi statisztikákat. A keretszabályozás, amely önök előtt található, az eredménye ezen közös erőfeszítésünknek a tagállamokkal, a nemzeti statisztikai intézetekkel. Úgy gondoljuk a bizottság részéről, hogyha ezt a rendeletet elfogadják, akkor ezzel erőteljesen tudjuk modernizálni a társadalmi statisztikákat lehetővé tesszük azt, hogy jobb legyen a társadalmi statisztikák minősége, és ezért jobb minőségű szakpolitikai döntések szülessenek. Ez a rendelet egyszerűsíti a már meglévő adatgyűjtéseket, összesen hét ilyen felmérés létezik, és standardizálni akarjuk az adatgyűjtéssel kapcsolatos eszközöket, azért, hogy az új jelenségekről is beszámolhassanak. Hogyha például a munkaerőpiacon a készségekről kell beszélnünk, akkor nem csak az oktatási felmérésből fogunk adatot gyűjteni, hanem a munkaerőpiacra vonatkozóan is lesz egy felmérésünk, például a munkaerő felmérés az LFS is egy ilyen adatgyűjtési eszköz, amely rendelkezésre áll. Ez csak egy kiemelt téma volt. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy milyen költséget és terheket jelenthet mindez. Ezért ebben a rendeletben megpróbálunk ezzel a jelenséggel úgy foglalkozni, hogy modern adógyűjtési eszközöket használunk, és más korszerű eszközt, azáltal, hogy a közigazgatási adatot, a big data-t, a modellezést is felhasználjuk és promotáljuk, valamint a fő költségforrásokat átláthatóan határozzuk meg, például, hogy milyen gyakorian kell az adatokat begyűjteni, mekkora mintavételi méretekről beszélünk. Végül pedig egy végső rendelkezésben a nemzeti statisztikai intézeteket akarjuk pénzügyileg is támogatni abban, hogy a rendelet rendelkezéseit végrehajthassák. Ami ezen rendeletnek a konkrét céljait illeti, a célunk az, hogy időszerűbbek legyenek a statisztikát a határidő, amire a détát, az adatot be kell gyűjteni, fontos, hogy az európai szemeszter és egyéb szakpolitikai előírásoknak is megfeleljen. Mostanáig a beérkező adat időszerűségével komoly problémák vannak. A referencia évhez képest csak két évvel később kapjuk meg az adatot, és ez túlságosan késő az európai szemeszterhez. Úgyhogy ezen rendelet erre a problémára is próbál megoldást találni. ami a tagállamokból begyűjtött adatok összehasonlíthatóságát illeti, idővel erre is megoldást találunk. Ez rendkívül fontos azért, hogy európai szinten hatékony, értelmes szakpolitikai döntéseket tudjunk történni, hozni, és a tagállamok szintjén az összehasonlíthatóság egyértelmű legyen. A rugalmasság is nagyon fontos célja a rendeletnek. Már korábban elmondtam, hogy egyre több az igény az ilyen adatokra, és változnak a prioritások. Úgyhogy nekünk is rugalmasnak kell lennünk azért, hogy az igényelt adatot tudjuk kiadni. A rugalmasság azt jelenti, hogy új jelenségeket is tudni kell mérni. Ezen új jelenségek mostanában a következők. Egyrészt a határvonal az önfoglalkoztató és a foglalkoztatásban álló személyek között. Itt arra gondolok, hogy vannak, akik függő önfoglalkoztató személyek vannak. A bizottságnál új munka modelleket látunk, például a nullaórás munkaszerződéseket, vagy a nagyon alacsony munkaórás szerződéseket, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezen rendkívül új jelenségekre is tudjunk adatot begyűjteni. Ugyanez igaz arra, hogy kötelezettség, hogy az időseket el lehessen látni egy olyan összefüggésben, ahol egyre magasabb a várható élettartam. Általában véve az igazságügy, az, a, pontosabban az idősek egészségügye egy olyan jelenség, amelyet fel kell tudni mérni. Mindez igaz egyéb alcsoportokra is, részpopulációkra, fogyatékkal élő személyek, migránsok, stb. A különböző területekre való bevonás, például a munkaerőpiacra való bevonás nagyon fontos, és nemrég ezt mi beazonosítottuk látván a közelmúltbeli fejleményeket. Ez azt jelenti, hogy teljesen új statisztikai alapot kell létrehoznunk, amely alkalmazkodik az új jelenségekhez, amely tudja azokat mérni, és az idővel történő változásokat is tudja mérni. Ez egy olyan helyzet, ahol ezt a statisztikai alapot a már meglévő szabályozásba és rendeletekbe nem tudjuk beépíteni. Ez egy rendkívül fontos érv. Tudnunk kell, hogy milyen változók vannak, amelyek alapján ezen új jelenségeket tudjuk mérni. És még egy szót szeretnék szólni a változók, a variánsok kérdéséről hiszen rendkívül heves vita volt a tanács munkacsoport ülésén arról, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést kezelni. Négy szintet határoz meg a rendelet. Az első a munkaerőpiac, vagy például az életkörülmények, ez a domain a terület. Utána vannak főbb témák, minden egyes területen belül, például a munkaerőpiaci részvétel, ez egy téma, ha már a munkaerőpiacnál maradunk, vagy életkörülmények, lakhatási körülmények, szegénység, megfosztottság és egyéb elemek, hogyha az életkörülményekből indulunk ki. És van egy harmadik szint is, a részletes téma, ez az egyes mellékletben található, hogyha valaki szeretné megnézni. Itt kérjük fel a jogalkotókat arra, hogy azonosítsák be azon konkrét témát, amelyről információkat akarnak begyűjteni a politikai döntéshozatal céljából. Úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő szint. Ezért kérjük a jogalkotót, hogy a rendeletbe is írja ezt elő, és keretbe foglalja, és így tudjuk pontosan meghatározni, hogy milyen feltételek mellett alakul adott kérdés. Tehát ezt a rendeletben akarjuk rögzíteni, és felhatalmazáson alapuló jogi aktusban fogjuk a feltételeket részletezni. Különböző százalékakat is meghatározunk azért, hogy a költségeket és terheket tudjuk korlátozni, amelyek ezen fejlődésből, változásból adódhatnak. Még egyszer elmondanám, hogy azért van szükség erre a változásra, mert a politikai döntéshozatal igényei és prioritásai is változnak. És van még egy negyedik szint, a változók szintje. A változók szerepe az, hogy miután egy részletes témát, egy konkrét témát beazonosítottak, utána a szakértők fogják megtárgyalni azon változókat, amelyek reprezentatívak, és tudják mérni azt a konkrét kérdést, amelyről a politikai döntéshozók és a jogalkotók akarnak információt gyűjteni. A változókról azt kell tudni, hogy lehet, hogy két változó a számok alapján ugyanaz, egy és egy, de lehet, hogy egy változó, egy, kettő vagy akár tíz kérdésre is alkalmazható. Tehát még akkor is, hogyha a két változó hasonlít egymásra, a következmények szempontjából lehetnek különbségek. És természetesen ennek az interjú hosszára és az alanyok rót teherre is kihatása van. A változóknál a frekvenciában is lehetnek eltérések. Van, ahol negyedévenként, van, ahol évente, van, ahol nyolc évente kell begyűjteni adatot. Úgyhogy megint csak vannak itt különbségek a változók között. Végül pedig megkülönböztetést kell tennünk a technikai és egyéb jellegű változók között. A technikai változókhoz tartoznak azok, amelyekről nem kell az alany válaszát meghallgatni, nem kell kikérdezni az alanyt. Tehát például, hogy milyen jellegű interjúról van szó, személyes találkozó, számítógépes, internet alapú találkozó. Tehát ezek olyan változók, amelyekhez nem kell az alanyt kikérdezni, de ezeket begyűjtjük. Ez azt jelenti, hogy nem kell a rendeletben meghatározni hogy pontosan hány változóra van szükség, vagy bármilyen szinten nincsen szükség arra, hogy ezt a rendeletben korlátozzuk. Úgy gondoljuk, hogy a szakértőknek kell megtárgyalni ezt, és megtalálni a legreprezentatívabb változókat. Aztán, hogyha a változók számát előre akarnánk rögzíteni, az ellentétes lenne a rendelet elsődleges céljával, mi szerint rugalmas módon kell lehetővé tenni azt, hogy új jelenségeket is tudjunk mérni. Ezt már korábban elmondtam. És ez egy rendkívül fontos érv a rugalmassággal kapcsolatban. Ebből adódik, hogy azt gondoljuk, hogy a megfelelő szint az a részletes kérdések, a hármas szint, ahol a jogalkotóktól kérjük, hogy mondják meg, hogy milyen kérdésről kérnek információt, hogy akarják keretbe foglalni a jelenségek változását ezért vettük be a részletes kérdések szintjét ebbe a tervezetbe. Még mielőtt a fő módosítókhoz érnék, elmondanám, hogy jelenleg a tanácsi munkacsoportban milyen kérdésekről tárgyalunk. a rendeletnek több célját már elmondtam. Az egyik az időszerűség. Ez rendkívül fontos. Hogyha a társadalmi statisztikákat össze akarjuk kapcsolni a főbb keretekkel, különösen az európai szemeszterrel, azért, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy a gazdasági fejlemények, a gazdasági politikák eredményeinek a társadalmi hatását mérhessük, ahhoz fontos, hogy gyorsabban tudjuk ezt megtenni. Már beszéltünk erről. Nos, több tagállam elmondta, hogy az, hogy mennyire időszerű adatokat tudunk felhasználni, az a rendeletben javasolt határidő túlságosan szigorú. Ami az életkörülményekre vonatkozó felmérést illeti, mi ezzel kapcsolatban azt javasoltuk, hogy a referencia év N év képest, hogyha N plusz 1-ben gyűjtik be az adatokat, akkor még N plusz 1-ben rendelkezésre álljanak ezen adatok azért, hogy az európai szemeszter feltételeinek is megfeleljenek. És ezzel kapcsolatban több tagállamnak gondja volt. A második kérdés a rugalmasság. Mint már elmondtam, a rugalmasság az egyik középpontja ennek a rendeletnek. Ha új jelenségeket akarunk mérni, és gyorsan akarunk reagálni a jogalkotók és politikai döntéshozók felkérésére, akkor szükség van erre a rugalmasságra. Több tagállam számára problémás, hogy mekkora ez a rugalmasság. Mint már korábban is elmondtam, úgy gondoljuk, hogy ebben a jogi anyagban a részletes kérdés a megfelelő szint, nem pedig a változók szintje. És nem szabad túlságosan merevnek lenni azzal kapcsolatban, hogy hány változóról fognak a szakértők beszélni, és miben fogunk megállapodni, figyelembe véve különösen a képviseletiséget, a reprezentativitást. A harmadik kérdés az az, hogy a háztartási felmérést, és az időmérleg felmérést hogyan tudjuk felhasználni. Nos, megfelelő időt kell a statisztikusoknak adni arra, hogy együttműködjenek és modernizálhassák ezt a két felmérést. Új adatokra, új közigazgatási adatokra, big data-ra, új eszközökre, modellezési eszközökre lehet támaszkodniuk azért, hogy ezen felmérések költségét nagyon komolyan lehessen csökkenteni. Tíz évet terveznek arra, hogy ezt a rendeletet a háztartási és az időmérleg felmérésekre is alkalmazzák. Azt gondoljuk, hogy fontos ezt az ambíciót meghatározni azért, hogy a modernizálás valóban el is induljon. A negyedik téma az az, hogy az EU-SZILK paneljét hogyan határozzuk meg? Ez a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó európai statisztika. A jelenlegi négyről hat évre akarjuk az időszakot kibővíteni, így lehet az egyes személyek szegénységből való kikerülésének az útját nyomon követni. Mert azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, de nem csak a szegénységről beszélünk itt, már erről a kérdésről korábban is beszéltem. Az ötödik kérdés az összehasonlíthatóság. Általában véve az alapján beszélünk az összehasonlíthatóságról, hogy az output, tehát a kimenet mennyire összehasonlítható. Tehát ugyanazt a definíciót adjuk ki, és utána a tagállamoknak kell alkalmazniuk ezt a definíciót úgy, hogy utána közvetlenül összehasonlíthatóak legyenek az adatok. Ez bizonyos területeken jól működik, ez az általános szabály, de néhány konkrét területen és felmérésben, és itt különösen a foglalkoztatás és munkanélküliség tekintetében kiderült a számokból, hogy a kérdések sorrendjének is nagyon komoly kihatása lehet arra, hogy mi lesz a fő mutató, a munkanélküliségi ráta. Really, uh, uh, the, the type of discussion that we have at the council working. A tanácsi munkacsoport vitáit nézve láttuk a módosítókat, az uh, eredeti jelentéshez képest, és utána természetesen uh, Köszönjük szépen a módosító indítványokat. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, a képviselőknek és mindazoknak a kollégáknak, akik ezeken a módosító indítványokon dolgoztak. Látom, hogy ezek a módosító indítványok az általam már megemlített célkitűzések irányába tartanak, Különösen a rugalmasság, a megfelelő időkeret és az összehasonlíthatóság tekintetében. Vannak kifejezetten specifikus módosítók is. Elnök úr, hogyha megengedi, akkor kiemelnék néhány módosító indítványt, és elmondanám az ezzel kapcsolatos véleményünket. Ha csak nem gondolja úgy elnök úr, hogy előtte mások szeretnének hozzászólni, és utána én újra megkapom a szót, és nyilatkozok a módosítókról. Hogy legyen? Köszönjük szépen a bizottság képviselőjének ezt a tényleg mindenre kiterjedő bemutatót, akkor először lehetőséget kell biztosítani arra, hogy mások is hozzászóljanak. Először is szeretném elmondani, hogy az előadótól kaptunk egy üzenetet, mely szerint elnézést kér, hogy nem lehet itt, és saját hibáján kívül nem ér ide, de szeretné azt elmondani, hogy két árnyék jelentéstevői ülés is volt már, és igen, konstruktív építő vitát folytattak akkor, megvizsgálták a kompromisszumok lehetséges útvonalait, és nagyon sok mindenben meg is egyeztek már ezen a két árnyékjelentéstevői ülésen. Az előadó szeretne köszönetet mondani az árnyékoknak és a bizottságnak is, különösen a technikai pontok megvitatásában. És mivel a néppárt részéről nincs itt senki, akkor a szocialisták képviselője helyett megint Agnesnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, ezúttal Pirinszki képviselő nevében szólok hozzá, aki szintén nincs itt. És hogyha itt lenne, akkor bizonyára köszönetet mondana az előadónak, de az előadó sincs itt. Úgyhogy azt hiszem, hogy a legbölcsebb és legokosabb, amit tehetünk, az az, hogy azokról a módosítókról szólunk, amelyeket szocialista képviselők nyújtottak be. Ezek azt hiszem, hogy nagyjából tükrözik a szocialisták alapvető célkitűzéseit. Először is a társadalom statisztikák tekintetében az számunkra a legfontosabb, hogy a politikai célkitűzéseket meg tudjuk valósítani, és a politikai döntéshozatali eljárásokat hatékonyabbá tudjuk tenni ezekkel a statisztikákkal. Ezen kívül biztosítani kell az összehasonlíthatóságot, illetve hogy a jelenlegi rendelet összeegyeztethető legyen a jövőbeli rendelettel. Harmadsorban pedig azokat a fogalom meghatározásokat kell tisztáznunk, amelyek nekünk fontosak, például a háztartás definíciója aztán a munkaerőre vonatkozó megjegyzéseket is tisztázni kell az új keret határozatban. Az Eurostat szerint a munkaerőpiaci statisztikák magánszemélyek, háztartások és vállalkozások esetében gyűjtenek adatokat, és a Labor Market Survey, tehát a munkaerőpiaci felmérés tulajdonképpen mindhárom kategóriára, személyekre, háztartásokra és vállalkozásokra is kiterjed, mint ahogy ez a 11-es preambulumban meg is jelenik. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a munkaerő kifejezést munkaerő piac, tehát a labor force helyett labor market kellene, hogy szerepeljen. A harmadik cikket is pontosabbá kellene tenni, mert ez hozzájárul majd az egyes melléklet hatékonyabb megértéséhez. Végezetül pedig azok a messze mutató reformok, amelyeknek felelő rugalmasságot hoznak létre, természetesen megfelelő forrásokat is igényelnek. A bizottságnak kell garantálni ezen források előteremtését, hogy a tagállamok az új rendeletet hatékonyan végre tudják majd hajtani. A végső megjegyzésem pedig az lenne, hogy a szocialisták a delegált aktusokra vonatkozó részről szóló módosítót tudják támogatni, ez az előadó módosítója egyébként, mert ez hatékonyabbá teszi a kerethatározatot. Köszönöm szépen, Trevisius asszony az ECR nevében. Köszönöm, <clears throat> elnök úr. Már a legutóbbi vita során itt a szakbizottságban elmondottam, hogy jó magam és frakcióm az ECR a bizottság javaslatát veszemenően támogatjuk, csak néhány apróbb módosítást nyújtottunk be a költségeket, illetve az adatok bizalmasságát illetően. Az ECR a bizottság javaslatával összességében elégedett, európai szintű világos, összevethető statisztikákat akarunk gyűjteni, a, melyek a társadalom, a gazdaság, a politika szemére megfelelő munka alapot biztosítanak. Sajnálatos módon a sok benyújtott módosító nagyon politikai színezetű, tehát itt nem semleges statisztikákról van szó, hanem a mindenkori politikai célok végrehajtásáról, mint például a genderpolitika vagy az esélyegyenlőség. Véleményem szerint ez nem ide tartozik. Uh, a jelentés egész egyszerűen nem a megfelelő fórum ilyenfajta követelések megfogalmazására, itt primér adatokról van szó, amelyeket később értelmezni kell. Itt nem az adatok politizálása a cél támogatom a jelentést, hogyha a bizottság javaslatához közel marad, és nem próbál új tartalmakat teremteni, ugyanis a komolytalan munkát az egyszer nem támogatná, ezért kérem az összes kollégát, akik módosító indítványokat nyújtottak be, hogy térjenek vissza a bizottság megfelelő javaslatához. Köszönöm. Merci. Pour e. Köszönöm az ALDE nevében. Enrique Calvé következik. Köszönöm, elnök úr. Az de sok módosítót nyújtott be, ezeket most nem fogom itt bemutatni. Konstruktív magatartással jártunk el ennek során, és nagyon elégedettek vagyunk a bizottság javaslatával. Nagyon sok módosítóval egyetértek a jelentéstevő részéről. Meglátjuk, hogy sikerül-e majd kapcsolódási pontokat találnunk. A kiindulási pont világos. vannak a száll igazságok vagy hazugságok és a statisztikák. A statisztika továbbra is politikai eszköz marad, máshogyan nem lehet. A statisztika az, aminek az alapján politizálunk. Ennek nagyon sok vetülete van, nagyon sok olyan vetület van, amelyek politikai jelentőséggel bírnak. Itt kérdés az, hogy mi, mit vonunk be a számítások körébe, mi, miről készítünk felmérést, ez nyilvánvalóan egy politikai döntés. És nagyon fontos annak a definíciója és a fogalom meghatározása, amit számolunk. Számunkra a statisztika a jobb társadalom a nagyobb esélyegyenlőség szolgálatában állhat, és megpróbáljuk ezen értelemben segíteni a bizottságot, hogy javítsa nézőpontját egyes szempontokat illetően. Ugye itt a költségek vonatkozásában, ugye tudjuk, hogy a tökéletesség a jó ellenség, és nem kell mindig megpróbálnunk tökéletességre törekedni. Szeretnénk hogyha a statisztikák nemzetközi szinten elismertek lennének, összevethetőek lennének, és kompatibilisek a nagy ö, nemzetközi statisztikákkal, mint a monetáris alap, vagy az EBS, e OECD. Mi is ö, készítünk statisztikákat, de az európai statisztikai tervet kell figyelembe vennünk, harmonizálni kell a statisztikai normákat, és biztosítani azt, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák a kötelezettségeiket a statisztikai adatgyűjtés területén. Itt továbbra is több Európára, integrált Európára van szükség, ha megnézzük, hogy hogyan készülnek a statisztikák itt, illetve az Egyesült Államokban. ugye más finanszírozásra dimenzióval rendelkező ügynökségek léteznek a usa illetve itt, is kár, hogy itt nem vagyunk olyan színvonalon. Ugye itt mindenféleképpen meg kell szüntetni azokat az akadályokat, amelyek a fejlett statisztikai rendszer kialakítása útjában állnak. A NUC 2 statisztikai egységre vonatkozóan ki kell alakítani a világos definíciót a háztartásokat illetően. Hogyha nem így járunk el, akkor teret engedünk a szabad értelmezésnek, és így már ezek az adatok nem lesznek hasznosak a politika csináláshoz. El kell kerülnünk a megkettőzéseket, az átfedéseket, az integrált statisztikai rendszer kialakítására kell, ki, kell törekednünk. Az LKB már készített fogyasztási statisztikákat, ami pedig a derogációkat illeti, és az alkalmazkodási időt a tagállamok részéről. Nos, ezek a részek nagyon technikai jellegűek, megfelelően kell ismerni a valóságot az egyes tagállamokban, nem akarunk nyomást gyakorolni abban az értelemben, hogy mindent most azonnal akarunk elérni, ez ugyanis nem lenne realista követelés. A derogációkat illetően, ugye amikor változások lesznek, ugye a változásoknak meg lesznek a politikai következményei, és itt delegált jogi aktusokra van szükség, amelyeket a parlament meg kell, hogy tudjon vizsgálni, meg kell nézni az értékelést, és meg kell nézni, hogy milyen indoklásra járnak ezek a szabályok. Nem szabad szakértők kezében hagyni ezt a területet, bármilyen jó szendékúak is politikai szinten kell ezekről a kérdésekről vitázni. Elnök, köszönöm. Lynn Boylan asszony következik. Uh, thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen. Szeretnénk távolítében is gratulálni a jelentéstervezethez az előadónak jelenleg mindenképpen nagy szükség van ezekre. Az összes kompromisszum módosított tudjuk támogatni, különösen a B és C kompromisszumot, amely bedolgozta az általunk benyújtott javaslatokat is a szövegbe. Amikor legutóbb beszéltünk a kérdésről, elmondtuk, hogy ahhoz, hogy a fő kérdésekről tudjunk beszélni, amely az EU-t érinti, fontos olyan statisztikai adatbázist létrehozni, amelyel az iránymutatásokat és politikákat tudjuk mérni. Reméljük, hogy ezzel mellettel ezt elérjük, anélkül, hogy a szubszidiaritás elve sérülne. Általában támogatjuk a rendelet céljait, fontosnak tartjuk, hogy tágabb keretbe foglaljuk a felméréseket, de azért vannak fenntartásaink bizonyos aspektusokkal kapcsolatban. Egyrészt nem támogatjuk az input harmonizációt a munkaerő felméréssel kapcsolatban, inkább azt támogatnánk, hogy az outputot kell harmonizálni, és az az érzésem, hogy a szubszidiaritás elvét itt nem tartják tiszteletben ebben a javaslatban. És messze nem vagyok egyedül ezzel a nézetemmel több tagállam felvetette ugyanezt a problémát. Vannak módosítók, amelyek azt javasolják, hogy zárjuk ki a vagyont. Az egyik felmérést. Mi azt gondoljuk, hogy igenis be kell vonni a vagyon kérdését, tehát a GDP-n és a nemeken túlmenően ezt is mindenképpen be kell vonni. Aki azt javasolja, hogy vegyük be ezt a témát, nos, az ő számuk egyre nő. A Silk, a HBS mindenképpen fontos és kiemelendő, és a jövedelem, a fogyasztás és a vagyon közötti összefüggést kellene mérni, és makroszinten a GDP mellett ezek azok, amelyek befolyásolják a mindennapi életet, például az is, hogy az újraelosztás hogyan működik. 2019-ben fog csak életbe lépni ez a rendelet, azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon ambiciózus célkitűzés, oda kell figyelni arra, hogy milyen módosítók érkeztek arra vonatkozóan, hogy 2020 vagy 21-ben kerüljön csak bevezetésre. Realistábbnak látjuk ezt az elképzelést, és azzal tölthetjük ezt az időt, hogy valóban tökéletesítsük a rendeletet. Az előadó és más képviselő is nagyon progresszív módosítókat nyújtott be, ezzel megerősítik a rendeletet, és azt gondolom, hogy biztosíthatom ezen képviselőket, hogy támogatom ezeket a módosítókat vannak aggodalmaim a szubszidiaritás elvével kapcsolatban, de hogyha erre a kérdésre megoldást találunk, akkor kötelességünk azt biztosítani, hogy a lehető legerősebb és progresszívebb legyen ez a rendelet. Hiszen az adatok begyűjtésével és elemzésével fontos, hogy elérjük a célját, az az, hogy tájékoztassuk a politikai döntéshozókat, hogy elemezhessék a polgárok igényeit, erre mindenképpen szükség van. Köszönöm. Merci. Euh, Monsieur Robert Rochefort. Robert Rochefort következik. Köszönöm, elnök úr. Két észrevételt szeretnék tenni. Az első azt követi, amikor a bizottság képviselője elmondta, hogy a tanács módosító, illetve a vita elemei a tanácsban képviselt csoportok között ezt illetően, tehát amit ő mondott, és amit megosztott velünk, és nem volt meglepetés, a határidőkkel kapcsolatos kérdés, ugye ezek fontosak, és itt valamiféle rugalmasságot is létre kell hozni, hogy be tudjuk tartani a határidőket, el kell fogadni a rugalmassági követelményeket. Ugye itt nagyon sokszor utalunk az európai szemeszterre. Valóban meg kell nyitni az európai szemesztert a statisztikák előtt, ugye gazdasági, szociális statisztikák, nem csupán pénzügyi statisztikákra gondolok, de ezt nem lehet a minőség, az összevethetőség rovására tenni, tehát itt valóban komoly munkára van szükség. A statisztika az első mesterségem, 30 évig dolgoztam ezen a területen, ez egy tudomány, és nem szabad úgy gondolni, hogy a tudományos mérlegelések, amelyek létrehozzák a kereteit a statisztikáknak, azok kat esetleg háttérbe lehet szorítani a gyorsaság, vagy a rugalmasság, vagy egyéb javára. Úgy elég hosszú volt itt a határidő a harmonizáció megvalósítására, itt a háztartás költségvetésre kapcsolatos vizsgálatok a leggazdagabbak, amelyek léteznek, azt illetve, hogy a családok mit költnek, miből élnek, mennyit takarítanak meg. A második megjegyzésem szintén fontos, Ugye itt egy tudományról beszélünk, fontos meghallgatni érdeklődéssel, amit az Európai Statisztikusok Konzultatív Bizottsága mondhat ezen témákkal kapcsolatosan. Ugye ez, ezt, ennek a testületnek a véleményét szintén meg kell hallgatni. És aztán az Erik által a irányába haladva, ugye ő úgy beszélt a statisztikáról, mint a hazugság egy formájáról. Én egy másik imást szeretnék előnyben részesíteni. Ugye van ez elég ismert történet, hogy az keresi a kulcsait, amit le, es, leejtett, és Il, il ne peut pas voir si ces clés sont tombées, mais le problème c'est que ces clés ne sont pas forcément tombées euh, sous. És az utcai lámpa fényköre alatt találja meg. És a statisztikákkal is ugyanez a helyzet. Ugye attól függ, hogy hova irányítjuk a fényszórót, ez az a vizsgálódási terület, amit a fókuszba helyezünk, és ez a politikai prioritásainkkal ö, esik egybe. Tehát ugye itt fénysugarakat kell létrehozni statisztikai módon, és ez egy hosszú távú gyakorlat, nagyon sok erőfeszítést, munkát követel meg. És itt teljes mértékben egyetértek azzal kapcsolatban, ami elhangzott a háztartásokról. Nem várom a bizottság válaszát ezzel kapcsolatosan. talán az Európai Statisztikusok Konzultatív Bizottsága véleményére is támaszkodva, nem szabad túlságosan hamar bekapcsolni ezeket a fénysugarakat, és ilyen szempontból ugye a háztartás kérdése Ugye láthatjuk, hogy mennyire módosult a háztartás fogalma az elmúlt években a társadalmi változások következtében. Nagyon gyors átalakulások ezek, ezért a háztartás definíciójának figyelembe kell venni ezeket a változásokat, és még a migráció körére kitérve, azon be is fejezem. Ugye itt nagyon kevés a nyitottság, azon életmódokat illetően amelyek a migrációhoz is kapcsolódnak, ennek vetületeit is figyelembe veszik. Ugye itt a népszámlálás egy másik rendelet tárgya nem ez, amiről ma beszélünk, de statisztikai területen azt hiszem, hogy erről a témáról nem szabad elfelejtkezni. Köszönöm. La, la parole à la commission pour, pour cinq minutes, en sachant que vous avez eu pas mal... 5 percben megadom a szót a bizottságnak a lámpák fénye és egyéb módszerek mentén biztos még folytatják majd az, a munkát. Yeah. Thank you, uh, thank you, Chairman, and thank you uh, everybody for... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek köszönöm ezt a rendkívül értékes vitát, és a támogatást, és az elhangzott kérdéseket is. Szeretnék némi tájékoztatást adni a különböző kérdésekről. Ami azt a kérdést illető, hogy ezen rendelet mennyiben felel meg a többi jogi keretnek, például az Európai Statisztikai Program kereteinek. Nos, egyértelmű, hogy minden, amit mi teszünk, az meg kell, hogy feleljen ezen keretnek, és fontos, hogy koherencia legyen a többi rendelethez képest. Úgyhogy mi ennek tudatában vagyunk, ez egyértelmű számunkra. A definíciókkal kapcsolatban több olyan definíció is van, amelyet javasoltak. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a kettes cikk célja a rendeletben nem az, hogy az összes statisztikai fogalmat felsoroljuk. Itt csak azokat próbáltuk bevenni, amelyet mi, amelyeket mi tartunk nagyon fontosnak abból a szempontból, hogy megfelelően meg lehessen érteni, és végre lehessen hajtani a rendeletet. Úgyhogy a javasolt definíciók egy részét el tudjuk fogadni, másokat viszont át kell gondolni. A célunk az, hogy egyértelmű legyen a szöveg, és csak tényleg egyértelműen szükséges definíciókat akarunk bevonni. Fontos, hogy a definíciók mindenki számára értelmezhetőek legyenek, és azért van olyan pontja a szövegnek, ahol nem elég egyértelmű megfogalmazás. Ami a megfelelést illeti, azt tudjuk, hogy ez nagyon fontos cél. Ami ezen rendelet rendkívül ambiciózus természetét illeti, különösen a 2019-es bevezetés rendkívül ambiciózus határidő, tényleg ez nagy kihívás. Mi ezen határidő mentén dolgozunk jelenleg, de feljegyeztük, ami ezzel kapcsolatban elhangzott. Ami a vagyon, a fogyasztás és a jövedelem összefüggését illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. Azt láttuk, hogy a vagyonra vonatkozó elemek nem mindig csak a vagyonnal kapcsolatosak. Nagyon szorosan együttműködünk az Európai Központi Bankkal. Ők végzik a vagyonra vonatkozó felmérést Európában a nemzeti központi bankok, bankokkal közösen. Mi úgy gondoltuk, hogy el kell kerülni azt, hogy az Európai Központi Bank erőfeszítéseit nem kellene itt megismételni, és így megkettőzni. Ami a nemzetközi összehasonlíthatóságot illeti, ez egy nagyon komoly kérdés. A mi definícióink, fogalmaink az ENSZ fogalmainak megfelelnek, és ezért tudjuk biztosítani a nemzetközi összehasonlíthatóságot. Felmerül annak a kérdése, hogy legyen -e egyfajta alkú az időszerűség, a minőség és az összehasonlíthatóság között, hogy ezt a hármat hogyan tudjuk egyensúlyba hozni, nem pedig egymás ellen kijátszani. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy releváns és időszerű az igényeknek megfelelően időszerű legyen a begyűjtött adat, úgyhogy itt kell valahol egyensúlyt találni. Ami a háztartásokra vonatkozó költségvetési felmérést illeti, itt ez nem csak európai, hanem nemzeti szinten is megjelenik. Például az árkosár nagyon fontos, de persze most és a tíz éves időszak vége között a háztartásokat érintő felméréseket továbbra is ugyanúgy folytatják a tagállamok, mint ahogy azt most teszik. Mi ezt nem fogjuk megváltoztatni, vagy állítani, csak korszerűsíteni szeretnénk megnyugtatnék mindenkit, hogy a társadalmi perspektíva az új életmódok, új jelenségek, migráció, integráció, a környezetvédelem kérdése, a környezet kérdése, az életkörülmények kérdése teljes mértékben megjelenik. Az Ezekkel az európai konzultatív szervvel is konzultáltunk, és figyelembe vesszük az ő véleményüket is. Elhangzott egy észrevétel arra vonatkozóan, hogy a munkaerőpiac területét inkább munkaerő névvel kellene illetni. Általában a munkaerő az a alkalmazottak és a munkanélküliek, de az inaktívak és másokat is le akarjuk fedni, és ezért szeretnénk egy tágabb fogalmat alkalmazni, azért, hogy összességében a munkaerőpiacról tudjunk elemzéseket készíteni. Ezért hívjuk ezt a területet munkaerőpiacnak, miközben a felmérés valóban csak a munkaerő felmérése azon társadalmi statisztikák, amelyek üzleteket mérnek fel, nos, ezek az európai statisztikai rendszerben a vállalati felmérésekhez tartoznak. A NAC 2. Hát nagyon fontosnak tartjuk, ez egy bonyolult kérdés, a költségek nagyon komolyak lehetnek, úgyhogy egyetértünk azzal, hogy NAC 2 szinten próbáljunk információt gyűjteni, de persze nagyon fontos az, hogy összehasonlítható legyen az információ. És ezért kivitelezhetőségi tanulmányt kell végeznünk az összehasonlítható adatok céljából, és meg kell néznünk az ilyen jellegű tanulmányokat, hogy hogyan tudjuk NAC 2 szinten az adatokat gyűjteni. Elnök úr, ezeket akartam jelenleg elmondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a válaszokat. Ami a határidőket illeti, május 29-én vagy 30-án fogjuk szakbizottságban elfogadni. Végül az utolsó napirendi ponthoz értünk. Az uniós ifjúsági garancia programok kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk ellenőrzése. Meg is adnám a szót az előadónak, de ő nincsen itt. Helyette Trebezius asszonynak adom meg a szót négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Janács Itnánszka nevében, az ECRS előadó nevében fogok hozzászólni. Nagyon sok erőfeszítést teszünk a fiatalokkal kapcsolatban, a képzettségük és a foglalkoztatóságuk szempontjából. Komprehenzív végrehajtási jelentést készítettünk, a fiatalok foglalkoztatásági kezdeményezésével kapcsolatosan készült egy jelentés, és idén lesz erről egy konferencia Horvátországban. Az ifjúsági garancia és a monitorozás szempontjából ki kell emelni, hogy megkülönböztetést, megkülönböztetést kell tenni a fiatalok garancia és a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezések között. Egyértelmű felhatalmazást várunk a jelentéssel kapcsolatban. Próbálnám kiemelni, hogy mi az, amit fontosnak tartunk, és mit szeretnék bevonni a szövegtervezetbe. Először is az ifjúsági garancia, politikai erőfeszítés a tagállamok részéről. Különböző garanciákat nyújt a fiataloknak, és ugye a tagállamok megállapodtak abban, hogy javítják a szolgáltatásaikat a fiatalok felé, azért, hogy a tehetségük ne vesszen el a fiatalok garanciája még mindig függ attól, hogy legyen egy elő feltétele a foglalkoztatási hatóságoknak a tagállamokban Elnézést, mondja az előadó, mikrofonon kívül tett egy megjegyzést. Ez az oka annak, hogy a tagállamoknak többet kell tenni azért, hogy a fiatalok garanciájának hatáját növelje, és közben megfelelő partneri kapcsolatokat építsen, és megfelelő kapacitásokat tudjon létrehozni, és megfelelő értékelési struktúrákat. Második pont. Ahhoz, hogy a teljes potenciáját ki tudjuk használni a rendszernek, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a leginkább rászoruló csoportokat is aktiválni kell. Diversifikált egyéni megközelítésben kell a különböző fiatalokat elérni azért, hogy elkerülhessük azt, hogy kimazsolázzák ezen lehetőségeket. Sokaknak volt már lehetőségünk arra, hogy az Európai Számvevőszégi jelentést múlt héten elolvashassuk, elolvashassuk, ami az ifjúsági garancia teljesítményét illeti. Most pedig nagy érdeklődéssel várom a kérdéseket és a vitát. Köszönöm. Merci euh, pour le PPE. Köszönöm szépen a néppárt nevében Sofia Ribeiro, Agnieszka Kolovska helyett. Agnieszka uh, statements. Felolvasom Agnieszka állásfoglalását. A 2014-es évek óta javult a fiatalok munkanélkülisége, ugyanis 9 millióan az ifjúsági garancia keretein belül munkát kaptak. Az ifjúsági garancia rendkívül fontos a politikai, reformok tekintetében, mind az oktatási politikákban, mind pedig a foglalkoztatási politikákban. Ezek a sémák ugyanakkor még nem jutottak el minden olyan fiatalhoz, akik már kiléptek az iskolából, de nem dolgoznak. Az első probléma ezzel kapcsolatban a készségek nem megfelelősége, tehát a NEET fiatalok alkalmazhatósága nem megfelelő szintű. A NEET fiatalok között még mindig nem készültek el azok a statisztikák a tagállamokon belül, amelyek mutatnák, hogy a készségek nem megfelelősége milyen problémákat okoz. Tehát a fiatalok profilja, illetve a munkahelyen keresett személyek profilja miért nem egyezik. Annak érdekében, hogy megértsük, hogy mire van szükség, látnunk kell, hogy a tagállamokban milyen igények jelentkeznek ezért az előadó azt kéri, hogy a nem regisztrált nét fiatalokat is megtaláljuk, hiszen ők is nagyon fontos célcsoport. Így a megfelelő érdekelt felek, az oktatóintézmények, a munkaadók és munkavállalók képviselőit is el kell érnünk. Az, az administratív és bürokratikus terheket csökkenteni kell, annak érdekében, hogy elérjük, hogy a fiatalok megfelelő munka lehetőségekhez jussanak, részt tudjanak venni szakmai képzésben, illetve gyakorlati helyeket is kapjanak. A hatodik bekezdés kapcsán pedig szeretném elmondani, hogy az árnyék jelentéstevő úgy vélekedik erről a hatos bekezdésről, hogy óvatosságra intek a az ifjúsági garancia rossz felhasználásával kapcsolatban, ugyanis arra kellene inkább koncentrálni, hogy jó minőségű munkaajánlatot kapjanak, olyat, amely megfelel a készségeiknek és a képzettségi szintjüknek Agnieszka asszony több módosítóindítványt is benyújtott, és természetesen szívesen együtt fog működni majd az előadóval, illetve a többi árnyék előadóval, hogy létrejöhessen a végleges szöveg. Köszönöm szépen. Trebajova asszonynak adok szót az Álde nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Úgy gondolom, hogy Zitnyászka kollégánk remek szöveget hozott létre, és már jött ez a megtiszteltetés, hogy a Kokobu részéről és a Foglalkoztatási Bizottság részéről is foglalkozhattam ezzel a témával. A szék speciális jelentéséről is szó esett, ez is nagyon fontos. Ennek a fiatalok foglalkoztatásága volt a címe, és az ifjúsági garanciával és az ifjúsági kezdeményezéssel foglalkozott. Ivanovával tudtunk beszélni erről a speciális jelentésről, illetve fogunk tudni beszélni majd április 26-án. Nagyon fontos, hogy minden egyes jelentés, amely elkészül ebben a témában, mind a két elemet magába foglalja. És Szeretném megosztani itt a kollégákkal, hogy a költségvetés ellenőrzés szemüvegén keresztül milyen fontos témákat tártunk fel. Először is nagyon jó statisztikákat látunk ebben a jelentésben, amelyet a véleményhez is fel lehet majd használni. Úgy gondolom, hogy nem csak a hibákra kell koncentrálnunk ezen pénzek elköltésének kapcsán, hanem a jövőbe kell tekintenünk, és azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk elkerülni az ilyen jellegű problémákat. Rendkívül komplex problémákról van szó, programokról van szó, ezért kellene tanulnunk a jövő tanulnunk a múltból, hogy a jövőben ne kövessük el ugyanazokat a hibákat a jobb gyakorlatokat jobban meg kellene osztani, és ez számomra kulcsfontosságú. Ugyanis sokszor túl sokat beszélünk itt az Európai Unióban a jó gyakorlatokról, de valójában nem használjuk őket. Vannak olyan eszközök, amelyek bizonyos régiókban vagy tagállamokban hatékonyak voltak, és ezeket más tagállamok is használhatnák. Nagyon fontos, hogy mérhető, teljesíthető, realisztikus célkitűzéseket tűzzünk ki. Több kolléga is eh, említette, hogy volt vita arról, hogy mi egy jó minőségű munkaajánlat, good quality offer, és erről beszéltünk a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságban is. Tehát ezek a jó minőségű munkaajánlatok tulajdonképpen olyan ajánlatok, amikor egymásra talál a munkaerőpiaci igény és a jelentkező személy készsége és képesítése, mert ez valósít meg hosszú távú integrációt a munkaerőpiacra. Tehát ez a fajta egyezés tulajdonképpen egyedi esetekre bontható, ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy ezt hogyan kívánjuk mérhetővé tenni. A foglalkoztatási szakbizottság szemszögéből nézve azt hiszem, hogy a minden egyes kormányzási szinten megvalósuló együttműködés nagyon fontos az ifjúsági garancia végrehajtása sokszor azért is akadozott, mert a tagállami, regionális, helyi, illetve európai szintek között nem volt meg a megfelelő átláthatóság. Tehát az Európai Bizottságnak több technikai segítségnyújtást kell elindítania a tagállamok és a régiók irányába. Ez olyan irány, melynek mentén módosítókat is fogok majd még megfogalmazni. De nagyon örülök Jánás Zsitnánszka eddig elvégzett munkájának, a holisztikus megközelítésnek itt ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Bermek asszony a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A számvevőszék már második alkalommal mondja el, hogy a szakbizottságunk mennyire fontos szerepet játszik. Beszéltünk az ifjúsági garancia erősségéről és gyengeségeiről, és a bizottság szempontjából rendkívül fontosak azok az alapok, amelyek aktív munkaerőpiaci politikákat tudnak finanszírozni. Spanyolországban folyamatosan megnyírbálják a munkaerőpiacra irányuló pénzösszegeket, ezért rendkívül fontosak az Európai Uniós finanszírozási lehetőségek. Az orientáció, a képzés, a munkaerőpiacon való továbbkísérés, valamint a hatékony integráció a legveszélyeztetett csoportok esetében nem nagyon látható, legalábbis a spanyol foglalkoztatási politikában. A KKV-knek, akik vagy amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, megfelelő segítséget kell nyújtani, hogy ezek a fiatalok meg is maradjanak a munkaerőpiacon. mind állami, mind regionális vagy tartományi szinten fontos, hogy megvalósuljanak ezek az intézkedések. A fiatalok munkanélküliségének problémája strukturális jellegű probléma, makroökonomiai probléma. És a programon túl, tehát az ifjúsági garancián túl növelni kell a beruházásokat minden egyes tagállamban annak irányában, hogy a termelési modelleket meg lehessen változtatni. A fiskális intézkedéseket is meg kell reformálni, hogy valódi újraelosztó rendszer jöjjön létre, hiszen segítenünk kell ennek a fiatal generációnak, amely rendkívül megszenvedte a válságot és a munkanélküliséget. Terüventkének adok szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon sok fontos pontot lefedett már amelyek itt a vitában is megjelentek az ifjúsági garancia monitorozásával kapcsolatban. Mindegyen szeretnénk, hogy a garancia sikertörténet legyen, de egyértelműen kiderült a három héttel ezelőtti meghallgatáson, ami az ifjúsági garanciáról és az ifjúsági kezdeményezésről szólt. Tehát az derült ki, hogy mivel viszonylag fiatal programról van szó, nagyon összefoglalni és következtetéseket levonni még nem lehet, mert nincsenek meg az ehhez kellő statisztikák. Ugyanakkor a közeli monitorizás fontos, monitorozás fontos, a pénzek elköltését igenis figyelni kell, és nézni kell azt is, hogy hogyan tudjuk javítani az ifjúsági garanciát, mint eszközt, hogy valódi sikertörténet legyen. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik kiemelték, hogy óriási különbségek vannak a tagállamokban a végrehajtás kapcsán, ezért fontos a jó gyakorlatok megosztása, és fontos, hogy a tagállamok tudják, hogy mi az oka annak, amikor nem sikeres a végrehajtás, és hogy hogyan lehet ezen javítani. Két dolgot szeretnék kiemelni, ezek közül az első, az itt az, hogy negyedik pontjához kapcsolódik, vagyis ahhoz, hogy hogyan lehet a fiatalok specifikus csoportjaira irányozni, fókuszálni a különböző intézkedéseket. Ugyanis amikor elindul egy program, akkor ez egy bizonyos ifjúsági csoportra vonatkozik, de nem biztos, hogy pontosan azokhoz jut el, akiknek a legjobban szükségük van rá, hanem azokhoz jut el, akik a leginkább elérhetőek. Tehát el kell érnünk, hogy a különösen veszélyeztetett csoportokat, amelyek sokszor nehezen elérhetőek, szintén megtalálják az ifjúsági garanciás lehetőségek. Az ifjúsági garancia perspektívát, jövőképet ad a fiataloknak, ugyanakkor nem helyettesíti az aktív munkaerőpiaci politikákat a tagállamoknál, ezt egyértelművé kell tenni. Az ifjúsági garancia önmagában nem sokat ér, sőt az ifjúsági kezdeményezéssel együtt sem tudja a makroökonomiai politikák egyensúlytalanságait maximálisan kiküszöbölni. Tehát abban a tagállamban, ahol az ifjúsági garanciát végrehajtják, azt is meg kell nézni, hogy az általános politikai szinteken mit kell változtatni, hogy a politikák is és az ifjúsági garancia is sikeres legyen. A módosítók benyújtási határideje április 25-e déli 12 óra, az amplóás szavazás június 21-én vagy 22-én lesz. A KONT szakbizottságban a szavazás július 12-én vagy 13-án lesz ez az illetékes szakbizottság, a plenáris szavazás pedig májusban lesz. A mi következő ülésünk április 25-e lesz, ami, ha jól emlékszem, Portugáliában nemzeti ünnep. Addig is mindenkinek jó, hosszú hétvégét kívánok a húsvéti hétvégére, és kellemes húsvétot!